Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hölgyeim és uraim, mindenkinek jó reggelt. Jó napot mondja az elnök úr, franciául, angolul és spanyolul. Kérem foglaljanak helyet. Köszönöm a csendet, senki nem beszélget. Ha mindenki elfoglalja a helyét, akkor már is elkezdjük a munkát a második nappal. A kétnapos szeminárium második napján vagyunk tehát. a demokratikus felelősség a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésén alapuló térségben, és a harmadik ülést kezdjük meg. Ez az ülés 1 óra 15 percig tart majd, és a témája a Eurojust. Nagy megtiszteltetés számunkra Aled Williams úr jelenléte, ő a Jur- az Eurojust eln- testületének elnöke. Nagyon melegen üdvözöljük. Renate Weber asszony is itt van velünk, ő a Libe szakbizottságban, az Európai Parlamentben kollégánk, és ő az Eurojustért felelős előadó, tehát ő felel ezért a dossziért, és Christine de Frenny asszony is jelen van, aki az igazságügyi bizottság elnöke a belga szenátusban. Tehát kezdjük el már is, és rögtön átadom a szót Aled Williams úrnak, aki az Eurojust testületének az elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Európa, Európai Parlamenti képviselők és nemzeti parlamenti képviselők. Először is köszönöm a meghívást. Nagy örömmel szólok itt önökhöz ma reggel. Betartom azt a kérést, hogy röviden szóljak, két témáról fogok szólni. Az egyik az Eurojust jelenlegi tevékenységei lesz, a másik pedig az, hogy mire számítunk a jövőben. Különösképpen az, hogy hogyan alakul majd az Eurojust értékünk, ennek értékelése és a demokratikus elszámoltatása. Először is az Eurojust küldetését a Lisszaboni szerződés erősítette meg. A feladatunk tehát az, hogy a koordinációt és az együttműködést erősítsük és támogassuk a nemzetközi nyomozó, illetve végrehajtó szervezetek között súlyos bűncselekmények esetében. Tulajdonképpen amióta létrehozták a 2002-ben az Eurojustot, azóta dolgozunk. Ha megnézik az adatokat, amiket a rendelkezésükre bocsájtottunk, akkor láthatják, hogy azért egész sikeresek vagyunk. 2002-ben 200 ajánlást kaptunk, a tag- 200 ügyet továbbítottak hozzánk a tagállamok, és 2009-ben már 1400 ilyen ügyet továbbítottak hozzánk, tehát a tagállamok ennyi esetben kértek tőlünk segítséget, és ez egy hétszeres növekedés, tehát az esetek száma hétszeresére nőtt ennyi idő alatt. Természetesen az erőforrásaink korlátozottak, kis szervezet vagyunk, és a költségvetésünk is ennek megfelelő, 30 millió euró mindössze. Körülbelül 200 fő dolgozik az Eurojustban, és 50 ügyész munkáját segítik, akik a 27 tagállamból érkeztek. Körülbelül 130 ülést szervezünk, amikor az eseteken dolgozunk, tehát ezeknek az üléseknek az a célja, hogy a felmerülő esetleges határokon átnyúló szervezet bűnözése szembeni küzdelem nehézségeit megtárgyaljuk, megpróbáljuk megoldani. Úgy gondoljuk, hogy a Eurojust egyszerű és egyáltalán nem bürokratikus eszközt ajánl, a, segíti a tagállamokat a nyomozásban, a vizsgálatok lebonyolításában. Bárki írhat nekünk egy e-mailt, felemelheti a telefonkagylót, és rögtön kapcsolatba kerül a nemzeti kapcsolattartójával, aki majd a, az Eurojuston belül megvizsgálja az ügyet, akár négy-öt tagállam képviselője is összeülhet és megbeszélheti az adott témát, utána pedig egy úgynevezett koordinációs ülést tartunk az Eurojuston belül az eset megtárgyalására. Elképzelhető, hogy mondjuk egy tagállam úgy látja, hogy nemzeti szinten nem tudja megoldani az adott problémát, a házkutatást, az információ megosztását 5-6 másik tagállammal, mert ez nagyon bonyolult, nem tudják azt elérni, hogy a megfelelő időben fogyasszanak be bizonyos bankszámlákat, vagy például az európai letartóztatási parancsotnak hogyan szerezzenek érvényt. Tehát ezek az olyan esetek, amikor az egyes tagállamok nem feltétlenül tudnak egyedül eljárni, és akkor az Eurojust segítséget nyújt. Vannak közös nyomozó csoportok is, vizsgálati csoportok, amelyek együtt végzik a munkájukat, tehát így a határon átnyúló bűnözés felgöngyölítése könnyebb, és erre megvannak az erőforrások. Nyilván Önök is tudják, hogy azok az ügyek kerülnek a mi asztalunkra leginkább, amelyek az európai állampolgárokat foglalkoztatják, a kábítószerkereskedelem, az emberkereskedelem, bizonyos típusú csalások, az internetes bűnözés, a terrorizmus, és így tovább. Tehát gyakorlatilag mindenfajta olyan típusú bűncselekmény, amelynek határokon átnyúló jellegzetessége van. Az Európai Uniós szinten nagyon szoros együttműködésben vagyunk a partnereinkkel, az Európollal is, nekünk is ugye Hágában a főhadiszállásunk, tehát nagyon szoros munkakapcsolatot tudunk velük kialakítani. Említettem már azt, hogy kb. 130 ilyen eset elemző ülést tartunk, és ezeknek a harmadára az Európol képviselője is eljön. Ezután a rövid összefoglaló után, tehát akkor átérnék arra a kérdésre, hogy mi vár ránk a jövőben. Az egy nagyon érdekes időszak a mostani, és nagyon sok kihívással megy szembe az Eurojust, különösképpen ha arra gondolok, hogy ugye az új határozatot a határozat is életbe lépett, amelyet a tagállamok jövő júniusig kell, hogy végrehajtsanak. Ennek a lényege, ennek a döntésnek a lényege az az, hogy az Eurojust a lehető legjobban működjön, tehát amennyire csak lehetséges. Több aspektusa is van a kérdésnek, de mivel ennyire rövid az idő, csak egyre fogom felhívni az önök figyelmét. Ez valószínűleg a legfontosabb, az információcsere. vágóan fontos ez az Eurojust számára. Tehát másképpen nem tudjuk segíteni a tagállamokat és az Európai Uniós testületeket sem. Tehát csak úgy lehet a komoly határokon átnyúló bűncselekményekkel szemben küzdeni, hogyha a megfelelő időben a megfelelő információk a rendelkezésünkre állnak. Egyébként nem tudjuk a hozadott értéket megteremteni. Tehát az új döntés 13-as cikkére hívom fel a figyelmüket, mert itt megfogalmazzák ezt nagyon világosan, tehát a tagállamok kötelessége az, hogy információt szolgáltassanak az Eurojustról minden olyan súlyos bűncselekményről, amelynek határokon átnyúló jellege van és ahol más tagállamoktól segítséget kérnek. Van még egy olyan javaslat is, amely jövő júniusra lép majd életbe, hogy legyen egy nemzeti koordinációs rendszer. Mit jelent ez? Gyakorlatilag lesz egy virtuális Eurojust iroda minden egyes tagállamban. A bírósági együttműködéssel foglalkozó szakértők fognak dolgozni, ebben úgymond ebben a virtuális irodában, és így létrejön egy hálózat, egy európai szintű hálózat. Rengeteg más projekt van, amelyen most dolgozunk, mind a Lisszaboni szerződés újításainak az eredménye. Nincs másra időm csak arra, hogy felsoroljam őket röviden, vagy megemlítsem. Meg kellene említenem talán azt, hogy az Eurojust részt vesz a Belbiztonsági Bizottság szakbizottság munkájában, tehát a Kózi bizottság munkájában, Elnézést, most látom, hogy mennyire elrepült az idő. Bocsánatot kérek, tehát ami a kozit illeti, mi az Eurojuston belül reméljük, hogy egyfajta a végrehajtási perspektíva mellé úgymond a bíráskodási oldalt is be tudjuk építeni, hozzá tudjuk tenni ezeket a tapasztalatokat megvannak a kapcsolataink. Van egy, egy úgy informális tanácskozó fórum, amely a spanyol elnökség alatt jött létre, és ezt a fórumot a belga elnökség is támogatta, tehát tovább vitte, még mindig létezik, és a következő ülést, az ülésnek majd mi adunk otthon, tehát minden egyes tagállamból ügyészeket, szakértőket fog ez a fórum össze, és decemberben lesz a következő ülésük. Még egy nagyon fontos aspektus számunkra a 85-ös cikk, tehát a Lisszaboni Szerződés 85-ös cikkének az értelmében meghozott rendeletek. Már eh, hallottuk a bizottságtól, hogy 2012-ben javaslata fognak előállni a témában. Ez nagyon fontos, elég jelentős változás lesz az Eurojust életében mivel a, a szerződés ezt előírja, hogy legyen hogy a parlamenti véleményeket is építsék be, ugye a proporcionalitás és a szubszidiaritás alapelvei alapján már elkezdtük az Eurojustban a munkát, megpróbáljuk feltérképezni a rendelkezésünkre álló lehetőségeket. Brüsszben egy nagyon érdekes szemináriumot tartottunk, szeptember 20 és 22-e között, ez néhány héttel ezelőtt volt. Volt még egy érdekes workshop ezen a szemináriumon, amely konkrétan ezzel foglalkozott, tehát hogy a 85-ös cikk alapján mit lehet tenni. Az Eurojust az új szabályok alapján akár még rendelkezhet olyan hatáskörrel is, hogy nyomozásokat kezdeményez, amellett, hogy az ügyészi munkát segíti. Tehát függetlenül a Euro, az Eurojust saját magától, saját kezdeményezéséből például vizsgálatot kezdeményezhet. Még nem tudjuk, hogy meg, meg lesznek-e a saját nyomozóink az Eurojuston belül, vagy mi ezt csak a, ezt a kezdeményezést tesszük meg, vagy hogyan lesz ez pontosan a jövőben, a részleteket még nem tudjuk. Ezek azok a kérdések, amelyekkel mostanában foglalkozunk. Természetesen a 86-os cikk is nagyon fontos számunkra, abból a szempontból, hogy hogyan lehet egy európai ügyészségi hivatalt létrehozni, ahogy ugye a szerződés elmondja, hogy az Eurojustból kellene, hogy ez kialakuljon. Nem tudjuk pontosan, hogy mit is jelentenek ezek a szavak konkrétan, egyelőre ez szerepel ebben a 86-os cikkben. És akkor most pedig hat térjek rá az értékelés kérdésére, tehát hogyan ért, lehet értékelni a munkánkat, illetve a demokratikus elszámoltathatóságot hogyan biztosítsuk. A Brűzsi szeminárium, amelyet említettem, szintén foglalkozott ezzel a kérdéssel, és azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy ennek a kérdésnek is több aspektusa van. Mindannyian tudjuk, hogy a szerződés rendelkezései mit írnak elő. Ugye a parlamenti ellenőrzés szerepel, tehát az Eurojust tevékenységét a parlamentek figyelemmel kísérik és ellenőrzik. Két általános alapelvet vagy javaslatot említenék itt inkább, amelyekkel talán érdemes tovább foglalkozni. Mind a kettő a két héttel ezelőtti szeminárium workshop munkáinak az eredménye. Az egyik azaz, és ez tulajdonképpen kapcsolódik a tegnapi nagyon érdekes vitánkhoz, az, hogy az elszámoltathatóság és az ellenőrzés között bizony különbség van, tehát ezek nem egyeznek meg egymással, hogyha például egy olyan szervezet tevékenységéről van szó, mint az Eurojust. Az Eurojust már a képviselői már többször is eljött a Libeszak bizottságba, és mi úgy gondoljuk, hogy ezzel is hozzá járultunk tulajdonképpen a saját elszámoltathatóságunkhoz, hogy az Európai Unió állampolgárai igenis elszámoltathassanak minket. Tehát ez az alapelv, ez megvalósul, de nyilván az elszámoltathatóság és az ellenőrzés között különbség van. Ha ezt az alapelvet elfogadjuk, akkor viszont ebből számos kérdés ered. Vajon meg kellene vizsgálni azt, hogy ugye hogyan használja fel az Unió az erőforrásait, hogyan mérjük ezt az általunk feldolgozott esetek számával mérjük ezt, vagy pedig hogyan inkább azt értékeljük, hogy az Eurojust hogyan javítja a, az igazságszolgáltatási együttműködést? Esetleg így mérjük a általunk végzett munkát? Brüsszben arról is beszéltünk, hogy az Eurojust értékelése az tulajdonképpen magában kellene foglalja mondjuk a tagállamok értékelését, tehát hogy a tagállamok hogyan járulnak hozzá az Eurojust munkájához, mert világos, ezt már mondtam korábban is, hogy mi csak akkor tudunk hozzáadott értéket teremteni, hogyha a tagállamoktól megkapjuk a megfelelő időben a megfelelő információkat. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek mostanában vetődnek fel az az értékelésről és az elszámoltathatóságról folytatott vita eredményeképpen. Tudom, hogy túléptem már is a rendelkezésemre álló időt, és egyetlen egy javaslatot tennék még, ami a kezdeti vitákból már formálódott, az elszámoltathatóságról és az értékelésről, tehát hogy hogyan történjen ez. Mi azt kérnénk minden tisztelettel önöktől, hogy próbálják átgondolni, hogy hogyan lehetne egy kicsit karcsúsított értékelési folyamatot elindítani. Nagyon nagy örömmel vennénk részt a nemzeti, nagyon örömmel jöttünk el, és vettünk részt az első ilyen tájékoztató ülésen a nemzeti parlamentekkel egy héttel ezelőtt körülbelül a spanyol, parlamenten látogat, spanyol parlamentbe látogattam el, de hát el tudják képzelni, hogy a 27 európai tagállammal megvannak a kapcsolataink, a kozákkal, az európai intézményekkel, tehát nagyon-nagyon sokat jelentene ez, ezért kérnénk, hogyha lehetséges egy kicsit karcsúsítani ezt a folyamatot. Zárásképpen pedig minden vitából kiderül, kitűnik, amit az Eurojustról folytatunk, hogy nagyon látható, hogy szeretnénk aktívan hozzájárulni az értékelési folyamat megteremtéséhez. Nagyon reméljük, hogy a tapasztalatunk segít, hiszen gyakorló ügyészek vagyunk, akik valamennyien szakértői ennek a témának. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és nagyon köszönöm, hogy ennyire szigorúan tartotta magát a rendelkezésre álló időhöz. Megköszönöm a másik két előadónak is, már előre, hogy ők is tiszteletben tartják majd a rendelkezésünkre álló rövid időt, tehát arra kérem őket, hogy 10 percnél tovább ne beszéljenek, hogy legyen idő a vitára. Először Weber asszonynak adom meg a szót, aki a LIBE szakbizottság tagja a parlamentben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Williams elnök úrnak köszönetet mondani ezért a az expozéért, és hagyd mondjam el azt is, hogy nagyon örülök annak, hogy a parlament Eurojustét felelős jelentéstevőjeként a saját nézeteimet is összefoglaljam önöknek. Igaz, hogy nagyon nagy utat tettünk meg, különös tekintettel arra, hogy ugye tíz évre tekint vissza ez az ügynökség, és ez alatt az idő alatt nagyon sok minden történt. Williams úr elmondta, hogy az ügyek száma megnőtt, amelyel a Eurojust foglalkozik. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a tagállamok egyre inkább felismerik ennek az ügynökségnek a hozzáadott értékét, amit képvisel. És ez nem csak igaz arra, hogy párhuzamosan folynak a nyomozások, hanem sikerül közös stratégiákat kialkudni és a legjobb gyakorlatot kicserélni. Azt hiszem, hogy ez meg is mutatkozik abban, hogy az úgynevezett koordinációs ülések száma is megnőtt. Nem csak a gyakorlatban történtek azonban válasz, változások az ügynökség megalapítása óta, hanem intézményi kontextusban is. 2008. decemberében az Eurojazzot alapító határozatot már másodjára módosították, első alkalommal 2003-ban. Most pedig egy új változásnak nézünk elébe, és meg vagyok arról győződve, hogy további változások is lesznek, egyszerűen annál fogva, hogy életbe lépett a Lisszaboni szerződés is ezzel, az Európai Parlament és a nemzeti parlamenteknek a szerepe is megváltozott nagy mértékben. A szerződés 85-ös cikke nagyon világosan elmondja, hogy az Európai Parlament és a tanács tulajdonképpen a rendes jogalkotási eljárásban elfogadott rendelkezések révén a Eurojust struktúráját, működését és feladatainak körét is meghatározza. Ez lesz tehát a, az alaphelyzet. És ugyanitt olvashatjuk azt is, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament részt fog venni a Eurojust tevékenységének értékelésében. De mit is jelent ez a jövőre nézve? Mi fog változni a Eurojust vonatkozásában? Hogy fogjuk tudni parlamentként ezt az új szerepet betölteni, hogy fogunk tudni jobban egymás között kooperálni, Nos, hát ezek nagy kérdések, és további kérdések is vannak, amelyek eszembe jutnak, de nincsenek meg még a válaszok erre. Mégis úgy gondolom, hogy ez a mai is egy nagyon jó alkalom, hogy egy ilyen találkozó keretében beszéljünk ezekről, és próbáljunk válaszokat találni. Köszönöm szépen azt is, elnök úr, hogy említette a két héttel ezelőtti ülést, amelyet a belga elnökség szervezett, Sajnos a szeminárium pont akkor került megrendezésre, amikor Strasbourgban voltunk, ahol jelen kell lennünk a plenáris ülésen, és hát ez tényleg sajnálatos, mert ahogyan elmondta, nagyon fontos kérdésekről tanácskoztak. Köszönjük azonban, hogy összefoglalta, hogy mi zajlott ezen a szemináriumon, és nem tudom, hogy kérhetem-e esetleg azt, hogy egy kicsit részletesebb feljegyzés is kaphatnánk-e a felvetésekről, amelyek elhangzottak azon az ülésen. Térjünk vissza akkor a mához. Hogy az új szerepkörünkben milyen feladataink lesznek a eurojust kapcsolatban, nos hát ezzel összefüggésben meg kell várnunk a bizottságnak a javaslatát. De mit is várhatunk? A stokholmi programot az elmúlt évben fogadták el, és ebben a tanács a következőt rögzítette. A bíróság igazságügyi együttműködésben az Európai Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok és a Eurojust is betűről betűre betartsa a tanács vonatkozó határozatát 2008-ból, amelynek révén az Eurojust fejlesztését, továbbfejlődését követhetjük nyomon, illetve teljesíthetjük ki a következő években, a nyomozás megindítható, illetve a hatásköri konfliktusok is megoldásra kerülhetnek. Az értékelés alapján új lehetőségek tárulnak fel, és ezáltal a nemzeti parlamentekből delegált képviselők a Eurojust-ban részt vehetnek az ellenőrzésben, a Eurojust kollégiumának hatáskörét meg lehet erősíteni, és egy európai ügyészség is felállításra kerülhetne. Szeretnék még itt utalni a stokholmi programba, amelyet a bizottság egyik cselekvési terve indított el. Néhány évszámot is hagy említse, 2011-re válható a Eurojust tevékenységének az értékelése, miközben a Eurojustra vonatkozó rendeletre vonatkozó javaslat, amely ugye a nyomozás megindítására adna felhatalmazást, valamint a belső struktúrát is hatékonyabbá tenni, ezt 2012-re várjuk. Ebben a parlament és a nemzeti parlamentek is részt vennének az értékelési szerepkörükben. Tehát egy kicsit még várnunk kell. Mondtam már, hogy az alapító határozat 2008-ra tekint vissza, és egy saját állásfoglalási indítványban szeptember 2-án mi is megfogalmaztuk a véleményünket a változtatásokkal kapcsolatban. Tudjuk ugye, hogy annak idején még nem volt annyira biztos a Lisszaboni szerződésnek a sorsa, de mindenképpen fontos a parlament részvétele, hogy a jobb demokratikus ellenőrzést biztosítani tudjuk. Az igaz, hogy annak idején nem volt semmiféle kötelezettség a részünkről, viszont nem volt olyan közösségi jog sem, amely visszatartotta volna a parlamentet attól, hogy aktívan részt vegyen a Eurojust tevékenységének ellenőrzésében. Sajnos a tanácsa meglátásainkat eddig nem vette át, Úgyhogy parlamentként jelenleg elég kicsi a mozgásterünk a befolyásolásra. Nyilván meg kell, hogy kapjuk a tájékoztatást az éves beszámoló keretében, az értékelési jelentésről is tudomást kell szereznünk, a az összekötő magisztrátusokról szóló jelentést is ide sorlom. 2012-től tudunk azonban csak az új hatáskörünknek megfelelően fellépni, és parlamentként szerepet játszani ebben a folyamatban. Nyilván ez nem tart vissza bennünket attól, hogy proaktívak legyünk ebben az összefüggésben, és ezekkel a feladatokkal kapcsolatban hangosan kell gondolkodnunk, és egymás között kell megbeszélnünk, hogy ezeket erre valóban demokratikus elszámoltathatósággal kapcsolatos feladatokat a eurojust kapcsolatban hogyan is tudjuk teljesíteni. Arra is koncentrálnunk kell, hogy ugye a szerződés jelenlegi megfogalmazása szerint nagyon különbözőképpen értelmezhető. A 85-ös cikk ugye azt mondja, hogy ez a rendelkezés határozza meg azokat a sarokpontokat is, amelyekkel az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek részt vehetnek a Eurojust tevékenységének értékelésében. De a kérdésem akkor az, hogy mik ezek a Eurojust tevékenységek. Egyáltalán mit érünk Eurojust alatt? Ez egyfajta kollégium, vagy, vagy egy nemzeti parlamentekből, parlamenti képviselőkből álló egység? Úgyhogy ezekről mindenképpen eszmét kellene cserélnünk. A tapasztalatok cseréje azt gondolom, hogy lényeges volna, hasonlóképpen, mint ahogyan a nemzeti szervezetek között ez történik, vagy akár az ügynökségek között. A jó együttműködés mindenképpen fontos, és ezzel tudnánk jó üzenetet küldeni. Mielőtt befejezném, röviden hagy kommentáljam a várható változásokat, illetve reflektálnék arra is, hogy felmerült az Európa Ügyészségnek a felállítása. Lisszaboni szerződéssel ugye a feladatkör bővült, egyrészt a nyomozás megindítása és a vádemelés is feladat lehet, ez a 85-ös cikkben szerepelt, és az elnök úr is hivatkozott már rá. De hagyd mondjam el, hogy Nyilván szeretnék ö, pozitívan közelíteni ehhez a kérdéshez, azért elég szkeptikus vagyok főleg a jövőt tekintve. Nem azért, mert ellenzem a feladatok körének a bővítését, éppen ellenkezőleg, csak nem látom, hogy a tanács meg tud -e ebben majd egyezni. Minden tagállam elkötelezte magát a Stockholmi program mellett, de azért a valóság egészen más képet mutat. A Eurojust határozat utolsó döntése azt hiszem, hogy jól mutatja ezt. Mindenképpen ugye a polgárok javát akarjuk szolgálni, de ezt a tagállamok nem mindig így látják. Több oka is van ennek. Talán azzal is összefügg az, hogy maga egyáltalán a jogásság, a jogrendszerek nagyon konzervatívek, és hát ez a konzervatizmus ez lecsapódik abban is, hogy a tanács hogyan alkot jogot. Az a helyzet, hogy a tagállamok nem mindig akarják átemelni az eldöntött tényeket, a feladatokat a saját nemzeti hatáskörükbe és a gyakorlatba. Úgyhogy itt elég nagy paradoxont látok, hiszen az Európai Parlament kész arra, hogy a határon átnyúló büntetteket nevén nevezze, és az Európolnak, a Eurojustnak nagyobb hatáskört adjon, miközben határozza természetesen a hangsúlyozza a nagyobb együttműködést, de sajnos itt sok ellentmondás működ, mutatkozik meg a napi szintű jogalkotásban. A kérdés az, hogy hogy tudunk egy szabadságon, jogon és biztonságon alapuló térséget kiteljesíteni, hogyha nem bízunk az európai ügynökségek munkájában. Hogy szóljak még az e- Európai Ügyészségről. Ennek a szervezetnek a felállítása lehetőségént a 86-os cikkben szerepel, de jelenleg illúziónak tűnik, hogy ez felállításra kerülhessünk. Jelenleg úgy tűnik, hogy sokkal inkább a Eurojust megerősítésére kellene koncentrálnunk, és ezáltal az európai szintű nyomozásba vetett tagállami bizalomat kellene erősítenünk. Európai polgárként nyilván a Eurojust változásaival is dolgunk van, ezt is nyomon kell követnünk, várunk is erre vonatkozóan beszámolókat, közleményeket, és azt gondolom, hogy az ilyen jellegű találkozókkal a nemzeti parlamenti képviselőkkel, hiszen hát önök képviselik az európai polgárokat a saját parlamentjeinkben, jó úton járnánk, talán ez egy jó kezdet egy hosszabb távú együttműködés elején. Köszönöm szépen. It'll certainly be so. Köszönjük Weber asszonynak. Most pedig megadom a belga elnökség nevében Christine de Frenn asszonynak. Köszönöm elnök úr, ha megengedik, akkor franciául fog folytatni. Sok mindent elmondtak már a kollégák ma reggel e témában. arról is, hogy szóltak, hogy hogyan működik az Eurojust, ha megengedik, akkor visszatérnék én a háttérre az Eurojust születésére, hogyan is született meg ez a fontos intézmény. Nem akarom az egész eh, történelmét, történetét most felvázolni, de mégis vannak itt fontos kérdések, hiszen eh, a, létrejötte, az Eurojust létrejötte, rávilágít jó néhány problémánkra. A büntetőjog egy olyan terület, amely fontos a tagállamok számára, mert a nemzeti szuverenitás egyik tükre, egyik legfontosabb területe, ezért a tagállamok sosem adták fel szuverenitásukat szívesen a büntetőjog területén. A parlament és a bizottság hatásköre korlátozott volt a büntetőjog területén. Főként a kormány közi együttműködés jellemezte ezt. Az amsterdami szerződéstől számíthatjuk a büntetőjogi együttműködést Európában. A ekkor kezdődött igazán, ekkor kezdték a tagállamok szorosabbra fonni az együttműködés szálait. Komoly erőfeszítések kellettek ahhoz, hogy a büntetőjog területén hajlandóak legyenek a tagállamok együttműködni. Az Európol már 1995-ben létrejött, amikor a Schengeni övezet eh, is létrejött. A rendőri együttműködés tehát gyorsabban ment, azonban az eh, ez az európai igazságszolgáltatási övezet eh, igen minimális szinten, minimális alapon jött létre. Voltak, akik kormányközi együttműködéshez ragaszkodtak, más tagállamok inkább a szupranacionális megközelítés eh, mellett kardoskodtak. 96-tól már voltak a Genfben, akik azt eh, mondták, hogy eh, a határon átnyúló bűnözés ellen határon átnyúló módon kell fellépni, nem lehet határig üldözni a bűnözőket, ez egész egyszerűen nem működőképes. Az egy együttműködést éppen azt teszi szükségessé, hogy a bűnözők nem ismernek határokat, ezért nekünk is meg kell tanulni, elfelejteni magunk mögött hagyni ezeket a határokat. Egy intézményi választ kellett adni, egy rendszerszerű választ erre az új kihívásra. 96-ban hoztuk létre a Liaison Magistrate hivatalát, az összekötő bírák hivatalát, aztán egy európai házadot csak kísérleti jelleggel. ...2002-es eh, februári tanácsi rendelettel kezdődött igazán az Eurojust. Egy kompromisszum eredményeképpen. Egy koordinációs együttműködési struktúra volt ez. Azok, akik egy tan- kormányközi együttműködést szerettek volna, ők is megkapták részben, amit szerettek volna. Ők is kaptak engedményeket, úgymond. Én a szenátus, a belga szenátus igazságügyi bizottságában dolgozom, és jól emlékszem, amikor át kellett ültetni ezeket az európai szintű jogszabályokat a nemzeti jogba a nemzeti parlamenti képviselők természetesen ragaszkodnak a demokratikus ellenőrzéshez, és jól emlékszem azokra a vitákra a szenátusban, amikor az átláthatóság hiányára hivatkoztak eh, képviselőtársaim. A demokratikus deficitről beszéltek sokat, emiatt aggódtak. Talán az olyan ülések, mint ez a mai segíthetnek abban, hogy ezeket a mitoszokat feloszlassuk, és a jövőben minél szorosabban együttműködjünk a nemzeti parlamentekkel. A kollégáim beszéltek arról, hogy hogyan működik az Eurojust, és <clears throat> előre is tekintettek. A 2009-es Eurojust éves jelentést olvastam át, és azt láthatjuk, hogy 2008 és 2009 között 15%-kal nőtt a dossziék száma. Több esettel kell foglalkozniuk. Több a bűn eset is, vagy esetleg jobb a, jobban működik az adatgyűjtés, jobban működik az, az igazságszolgáltatás. A statisztika nem arra mutat, hogy nő a határon átnyúló bűnözés, ha optimisták vagyunk, inkább azt mondhatjuk, hogy az ügynökség munkája, az Eurojust munkája javul, és hogy egyre többen fordulnak hozzá bizalommal. Mik az igazi kihívások? Hallottunk a Lisszaboni szerződésről és arról, hogy az Európai Ügyészség létrehozása eh, lehetséges. Ez alapjaiban változtatná meg a hátteret, teljesen új kontextusba helyezné az Eurojust eh, munkáját. Megoldaná minden problémánkat, mint egy csodaszerként egy Európai Ügyészség eh, felállítása. Nos, két egymásnak ellentmondó eh, iskola létezik, az egyik a kormányközi együttműködéshez ragaszkodik, a másik pedig a szupranacionális megközelítéshez. Az igazi kérdés az, hogy elége egy európai ügyészség létrehozása, vagy ezzel csak egy újabb hivatalt eh, állítanánk fel, egy európai, fegyveres európai ö, eh, ö, eh, szolgálatot, vagy most Tulajdonképpen minden attól függ, hogy mit is végez, mi is lenne a munkájának az Európai Ügyészségnek, pontosan hogyan igazodna a szakpolitikáinkhoz. Valószínűleg hasonló bűnözőket hasonló módon üldöznének minden tagállamban, de lennének azért apró különbségek továbbra is. Azt kell megvizsgálnunk tehát, hogy egy ilyen európai ügyészség hogyan tudna reagálni a felmerülő új igényekre. Hogyha egy ilyen európai ügyészi testület felállítását komolyan gondoljuk, akkor meg kell vizsgálnunk azt a kérdést is, hogy ki fogja végrehajtani, ki fogja ezeket a normákat átültetni át, át, a gyakorlatba, ki fogja a bíráskodást elvégezni, tehát hogyha a, a vád emelés az Európai Ügyészi Hivatal feladata lenne, akkor kérdés, hogy milyen bíróság lenne illetékes a, a ilyen vádlottak ügyében. Voltak persze gyerekbetegségek az európai büntetőjog együttműködés terén, változik a helyzet folyamatosan, valószínűleg közös jogszabályokra is szükség lesz a továbbiakban, egyre inkább harmonizálnak kell, vagy ki kell alakítani egy európai közös büntetőjogi politikát. Mi lesz az Eurojust feladata az összes többi szereplő között, hiszen az európai igazságszolgáltatás ezen területen nincsen világosan körülhatárolva. Köszönjük, maradt időnk kérdésekre, válaszokra. Van egy rövid hozzá szólói listánk. Én azt kérem, hogy kettő, nem tíz, kettő percben tegyék fel kérdéseiket, osszák meg velünk gondolataikat, hogy maradjon idő arra, hogy a panelben ülők is hozzászóljanak. Szenyor Huberó a spanyol parlament részéről. Juan Fernando. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Fernando, először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ez a parlament közi szakbizottsági ülés megrendezésre kerül, és azt is, ami elhangzott itt a Lisszaboni Szerződés 85. cikkével kapcsolatban ahol is a Eurojust tevékenységnek ellenőrzésre vonatkozóan a nemzeti parlamenteket is megemlítették. Azért is szeretnék köszönetet mondani, hogy a spanyol parlamentben, a mi szakbizottságunkban, itt a egyes parlamenti bizottságban, parlament közi bizottságban jelen volt, és a Eurojust jövőjéről most eszmét cserélhetünk. William úrnak Williams úrnak is, tehát köszönet, hogy itt van, és egy pár kérdést akkor meg is kérdezném, hogy hogyan tudnánk javítani a munkánkon, annak érdekében, hogy a jazz tevékenységét jobban tudjuk értékelni. Van-e valamiféle értékelő eljárás, hiszen erre szükség volna a 27 tagállamon belül. A koszákkal kapcsolatban is fontosan látnunk kellene, hogy milyen szerep hárul majd erre a csoportra. Aztán az igazságügyi együttműködés értékelése azóta, hogy felállításra került ez az ügynökség, és hogy a nemzeti parlamentek milyen módosításokat eszközöltek, hogy a jogrendszereket közelítsék, a szervezet bűnözést visszaszorítsák, és a, az illegális bevándorlást is visszaszoríthassák. Ugye az Európai Ügyészi Testületet is megemlítette, a pénzügyi érdekek védelmét is eu e szinten említette. Döfreny asszony elmondta, hogy pontosan tudni kell, hogy milyen hatásköre lesz majd akkor ennek az ügyészségnek európai szinten. Milyen kapcsolatban lesz az Olaf-val például. Ezeket a kérdéseket el kellene mélyíteni. A második dolog a nyomozási csoportokat hogyan kívánják majd felállítani? Milyen eredményekről tud beszámolni? Arra nézvést, hogy a hatásköri konfliktusokat hogyan tudták megoldani a különböző ügyészségek, különböző testületek között. Köszönjük szépen, Marines úr. Köszönöm. Én is üdvözlöm ezt a kezdeményezést. hiszen első ízben most már tartalmat is kaptunk, és ez bizonyára hasznos lesz. Nagyon nagy örömmel tölt el a Eurojust fejlődése, hiszen megalakulása óta nyomon kísértem a sorsát. A Eurojust is Európa jó irányba halad, jó úton jár, mert struktúrákról, tartalmakról esik szó, melyek révén az intézmények egyre nagyobb jelentőségre és haszonra tehet szert, hasznoságra tehet szert. A Lisszaboni szerződésben szerepel, hogy a nyomozás megkezdése is lehet az egyik feladat. Nos, hát vannak nagyobb tapasztalataink itt nemzeti szinten, és úgy gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat érdemes volna megosztani. Eredetileg ugye nemzeti ügyészségi testületet szerettünk volna felállítani a különböző bűncselekmények vonatkozásában. És európai szinten talán nagy ellenállás mutatkozik majd a tagállamok részéről, hogyha egy ilyet kívánunk felállítani, méghozzá elhamarkodottan. hogyha európai ügyészségről beszélünk, az akkor tulajdonképpen a nemzeti ügyészségeknek a helyére lépne? Ez nem volna helyes. Ezt, ezzel kapcsolatban nagyon nagy ellenállás mutatkozna a tagállamok részéről, és nem is érett még meg az idő erre. A Eurojustnak legyen ugyanaz a kompetenciája, mint a maffia ellenes testületeink, megfelelő információk birtokában tud helyesen fellépni egy-egy ilyen testület, és a transnacionális nyomozásokhoz meg kell, hogy kapja az Európai Ügyészség a, és a Eurojust pontosabban a, a, az adatokat, az információkat. Tehát meg kell erősíteni ezt az ügynökséget, de a, a Eurojust ne lépjen a nemzeti hatóságoknak a helyébe, kivéve hogyha sokáig tétlenek maradnak a tagállamok egy-egy ügy esetében. Tehát a nemzeti hatóságoknak a hatásköreit nem szabad megnyírbálni, párhuzamosan kellene működnie az európai, a Eurojustnak és a nemzeti hatóságoknak. Tehát hatékonyabbnak kellene lenni a koordinációnak a határon átnyúló bűnöldözés kapcsán. Kevés már az idő, de azért az ellenőrzésről sem szabad megfeledkeznünk. Mindenképpen szükségszerű lenne az igazságügyi tevékenységeknek az ellenőrzésére, hiszen ezeknek a jogszerűségét nyomon kell követni. Mégsem szabad ennek oda vezetnie, hogy a nemzeti hatóságokat, kompetenciájukat tekintve megnyírbálják. Liesz Demére. Köszönöm szépen, rövid leszek. Hát azért legyünk realisták, de nyilván szeretném előrébb is mozítani a vitát, ami a munkát illeti. A kollégáknak szeretném elmondani, hogy a tanács valószínűleg soha nem lesz egy állásponton velünk abban a kérdésben, hogy a Eurojust saját maga kezdeményezzen nyomozás. Nem hinném, hogy ebbe a hajóba beül a tanács. És ezzel összefüggésben szeretnék még szólni az ellenőrzésről is. Mit jelent az, hogy ellenőrizni? Nyilván tudást, információkat szerezni és megkövetelni a felelősséget. Én így értelmezem ezt. Itt nem csak arról van szó, hogy begyűjtjük az információkat, maradjunk realisták a, a tények talaján, és ezért merül fel megint csak az elszámoltathatóság. Az információk volumenje is egy nagyon lényeges kérdés, azokra az információkra gondolok, amelyek a Eurojustnál landolnak, és a tagállamok bocsátják rendelkezésére. A nemzeti parlamenteknek is feladata a demokratikus ellenőrzés, azaz az ember megkapja az információt, és a felelősségének tudatában használja ezeket még nagyobb ellenőrzés, talán nagyobb ellenőrzési biztonságot ad, ennek ellenkezője pont a másik véglet lenne. Én ahhoz csatlakoznék, amit Renáta Weber asszony mondott, és tegnap is szóltam már erről. Teljesen utopisztikus ilyen sémában gondolkodni, mert a rotációs rendszerben működő elnökségek nem akarnak hozzányúlni ehhez a témához. Nem tartom realisztikusnak tehát, hogyha most a, a, a, európai szinten indulna a nyomozás. Uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy én is részletek ebben a vitában. Tegnap délután az Európol témájában tettem egy javaslatot, feltettem azt a kérdést, hogy a parlamenti ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket a Lisszaboni szerződésben másképp fogalmazták meg az Európóra és az Eurojustra eh, vonatkozóan, miközben a gyakorlati különbséget nem nagyon látom a két különböző klauszilak között. Ezért bármiféle eljárást is dolgozunk ki az Eurojust, illetve az Európol parlamenti ellenőrzésére. Ezek egyszerűek kell, hogy legyenek, és nem látok okot arra, hogy a két ügynökségre vonatkozó eljárás bármilyen módon is különbözzék egymástól. Ez, ha egyformák lennének, akkor sok időt és energiát megspórolhatnánk, hiszen egy közös formátum célra vezető lenne bármilyen döntést is hozunk, fontosnak tartom, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament eh, elfogadják azt, hogy elszámoltathatóságról beszélünk, nem közvetlen ellenőrzésről. A kettő között nagy különbség van. Tegnap délután. kérdésemet ma reggel ismét feltenném, remélem elnök úr ezt ön is felteszi majd az Európai Bizottságnak. Miért van az, hogy az Európai Bizottság tervei szerint az Eurojust parlamenti ellenőrzése 2012-ben kezdődik, az Európolra vonatkozóan csak 2013-ban. Mit tehetünk annak érdekében, hogy közelebb hozzuk ezeket a dátumokat, mert a parlamenti elszámoltathatóság roppant fontos az Európai Parlament számára, akár csak a nemzeti parlamentek számára, főként megnövekedett hatáskörük tekintetében. Hogyha minden ma reggel felvetett kérdésre kívánunk válaszolni, akkor lehet, hogy még tovább halasztódik, halasztódnak ezek a dátumok. Nem kellene, nem lenne a legfontosabb a parlamenti ellenőrzés bevezetése, fontosabb bárminél? Köszönjük az olasz képviselőház nevében, Tenália úr. Köszönöm, elnök úr. A Lisszaboni szerződés új lehetőségeket nyitott meg a nemzeti parlamentek előtt, illetve a büntetőjogi, illetve polgárjogi eh, együttműködés terén a nemzeti parlamenteket az igazságszolgáltatási együttműködésbe sokkal nagyobb mértékben be lehet és be kell vonni. Nagyon fontos ez a mai ülés, ez az első lépés egy hosszú és rögös úton. Egy olyan úton, amely egy olyan úton, amely remélhetőleg elvezet minket a kívánt célhoz. A nemzeti parlamentekkel folytatott konzultáció fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni. Amikor az Eurojusztal vagy Európollal kapcsolatos kérdésekről van szó, ezeknek a konzultációknak rendszeresnek és gyakorinak kell lennie. Hogyha a mai ülésünk tartalmi kérdéseire vetjük vigyázó tekintetünket, akkor láthatjuk, hogy az Eurojust, ahogy arra a jelentés is világosan utal, elsősorban a felülvizsgálat, az ellenőrzés, az elszámoltathatóság terén okoz számunkra fejfájást, hiszen van egy demokratikus ellenőrzés és egy folyamatos elszámoltatás. Ez a kettő kéz a kézben párhuzamosan kell, hogy folyjék. A Lisszaboni szerződés számos újítást hoz, ha megvizsgáljuk, hogy az Eurojust szempontjából ez milyen újításokat hoz, ez a Lisszaboni szerződés, akkor igen óvatosan kell eljárnunk. Hiszen eh, közös nyomozásokról, a nyomozások koordinálásáról van szó. Az eh, jogrendek közötti konfliktusok megoldásáról, rendezéséről. Ezek roppant kényes kérdések a tagállamok számára. Olaszországban például az alkotmány fekteti le a büntető jogi eljárások egyes részeit, egyes alapjait. Ezért fontosnak tartom, hogy ezen tevékenységre vonatkozóan feketén, fehéren lefektessünk bizonyos kritériumokat, nem feltétlenül az Eurojusznak kell azonban értékelni ezeket a te, közös tevékenységeket. Az Európai Ügyészséggel kapcsolatosan annyit mondhatok, hogy a, az együttműködés szálait szorosabbra kell vonni, fonni, és ami a büntető jogot illeti, itt óvatosan, körültekintően kell eljárnunk, hiszen ez rettenetesen kényes a nemzeti jogrend szempontjából is. Yes. Thank you. Jan Mulder, Európai Parlamenti Képviselő. Réges, régen az Európai Parlament uh, tranzit forgalommal kapcsolatos vizsgálóbizottságának egyik tagja voltam, amikor a 90-es évek közepén volt ez az előző évezredben. Az egyik ajánlásuk az volt, hogy egy európai ügyészség felállítását kezdeményezi jó néhány évvel telt azóta, <clears throat> és a legtöbben nem tarthatják ezt eh, lehetőnek, megvalósíthatónak a jelenlegi politikai eh, légkörben. Én ezt eh, meglepőnek tartom. Most az Eurojust vezetőjéhez fordulok. Az Lisszaboni szerződés megadja ezt a lehetőséget, amit komoly győzelemként könyveltünk el néhányan, de van, aki rettegettől. Önnek mi a véleménye? Köszönjük, Jan Zavaras úr a görög parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy régi görög mondás, miszerint a tudós neve helyettesíti a bölcsességet. Hát a mostani eszmecseréinket is nagyjából ebben a kontextusban értelmezhetjük, hiszen nagyon pontosan körül kellene járnunk azt, a kérdést, hogy a demokratikus ellenőrzés és az elszámoltathatóság és az ellenőrzés alatt mit is értünk. Tehát definiálnunk kellene ezeket a fogalmakat. Azt is ki kell mondanunk, hogy senki nem állíthatja azt, hogy egy európai ügyészség felállításra kerülhet, anélkül, hogy ezt megelőzően rögzítenék ezt a testületet egy intézményi keretben, európai szinten. Hiszen európai vádemelésről is beszélhetünk, és európai büntető eljárásokról is, büntetés végrehajtásról is. Tehát ez lenne akkor a jövő, és ez lenne a perspektíva. Látnunk kell egészen pontosan, hogy az átmenet a mai Eurojust-ról a jövőbeni tendenciákra nagyon konkrétan lecsapódik majd a nyomozásokban is és ez egy minőségi ugrás lenne. De manapság a gazdasági, politikai és a szociális feltételei sem teljesülnek ennek az ugrásnak. Én a görög parlamentben, a LIBE szakbizottságban tagja vagyok, és ott a Siemens botrányt vizsgáljuk. Szeretném tudni, hogy a Eurojust-ban hogyan vélekednek erről, hiszen ez egy határon átnyúló bűncselekmény volt, ahol az államot és a politikát is érintette Görögországban ez a kérdés. Több milliárd eurós csalásokról van szó. Mi a Eurojust álláspontja ezzel kapcsolatban? Ez nagyon érdekelne. Ez egy fontos terület, ezt már hangsúlyoztuk. A szabadság, a biztonság és a jogtérségének összetartását is szolgálja de kérdezem azt, hogy akkor mely területeken tartják a határon átnyúló bűncselekményeket fontosnak? A, például a gazdasági büntetteknél tartunk már ott, hogy tényleg nyomon tudják követni ezeket? Elnök, nagyon érdekes pontokat hallottunk. Van valaki még, aki szeretne szót kapni, Bronsz úr? Uh, Köszönöm, elnök úr. A tagállami rendőrségek erőforrásaikat használhatják -e egy olyan nyomozásra, amely állítólag egy határon átnyúló büntet, ami mégsem büntet. Például a szabad, szólásszabadság ellenes esetekre gondolok, hiszen egyik tagállamban a szólásszabadságot jobban korlátozzák, mint a másikban. Ez különösen aktuális, Gert Wilders tárgyalásának kezetével. Hollandiáról van ugye szó, ahol az iszlám doktrinájának kritikája miatt indul ellene eljárás. Valaki azt javasolta, hogy ugyanolyan jogszabályok legyenek minden tagállamban, akkor meg is szűnnének a tagállamok a függetlenségünket, és feladnánk teljesen. Köszönjük. Jó néhány kérdés hangzott el, most reakciók következnek. Kérem, hogy ezt a lehető legrövidebb, legrövidebben tegyék meg, William Szur parancsolja. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedik, akkor két dolgot ragadnék ki ebből a rengeteg érdekes kérdésből, amelyet felvetettek. Az első ezek közül az elszámoltathatósággal és az elnőzéssel kapcsolatos. Úgy tűnik számomra, hogy konszenzus van az ügyben, hogy valódi elszámoltathatóságra van szükség, és nem operatív ellenőrzésre, nem a konkrét eseteket kell tehát ellenőrizni, érdemes rámutatni a tekintetben, hogy az Eurojustnál már vannak olyan nemzeti tagok, akik rendszeresen jelentenek a nemzeti hatóságoknak, és egyes esetekben a nemzeti parlamenteknek is. Ez tehát jó jelzés lehet arra, hogy a jövőben hogyan haladjunk tovább, de természetesen így még megtartjuk a különbséget, az ellenőrzés és az elszámoltatás, elszámoltathatóság között. Alapvetően a partneri viszonyt tudjuk jobban kialakítani. A második kérdés, amely felmerült, többektől hallottuk ezt, ez az európai ügyészség felállításával kapcsolatos. Az Eurojust szempontjából annyit mondhatok, hogy ez olyan kérdés, amely végső soron egyértelműen politikai döntés kérdése, és nem az Eurojust döntése lesz, ez önmagától értetődő. Mit tehet az Eurojust ebben a vitában? Annyit tehetünk, hogy remélhetőleg eh, hasznosan eh, szólunk hozzá ebben a politikai vitában, amely arról folyik, hogy létrejöjjön-e egy európai ügyészség, vagy sem. Megtehetjük ezt az eset eh, tanulmányainkkal, a, a konkrét esetek bemutatásán keresztül, olyan eseteket beleértve, amelyek az unió pénzügyi érdekei elleni bűnesetek, valószínűleg e, ezek lesznek az Európai Ügyészség, e, ha egyszer létrejön, e, első számú fókusza. A nyomozás és általában a, a, az ügyészi munka olyan típusú munka, amely terén hát az Eurojust még többet tehet. Fontos, hogy az eddigi esetekből levonjuk a megfelelő tapasztalatokat, és a bevált gyakorlatokat, a, a, a jó megoldásokat próbáljuk terjeszteni. Ezek Ez volt az a két kérdés, amelyet kiragadnék az elhangzottakból. Köszönjük William Surveber asszony. Köszönöm, elnök úr, csak roppant röviden úgy vélem, hogy fontos, hogy milyen szavakat használunk. Talán az angol nyelv használatából adódik a probléma. Az accountability, az elszámoltathatóság nem feltétlenül ugyanazt jelenti minden nyelvben. Talán a tevékenység figyelemmel követése az oversight of activities megfogalmazás az célra vezetőbb lenne. Én különbséget tettem az és, és a felügyelet között. A control eh, ellenőrzés azt jelenti számomra legalábbis, hogy az egyes esetekbe is beletekintünk. Nyilván nem ez a célunk, sem nemzeti parlamentként, sem európai parlamentként. Ugyanakkor el kell gondolkodnunk, gondolkodnunk eh, azon, hogy milyen mechanizmusokon keresztül juthatnak el hozzánk azok, akik az Eurojust munkájával elégedetlenként hozzánk, Európai Parlamenthez vagy a nemzeti parlamentekhez fordulnak. Az Európai Ügyészséggel kapcsolatban Jan Mulder felvetésére hagy reagálják. Nos, azt merem állítani, hogy az előző parlamenti ciklus alatt ez az Európai Parlament elég határozottan támogatta egy Európa ügyészség felállítását, azonban ez idáig a tagállamok eh, nem sok hajlandóságot mutatnak eh, ez iránt, illetve általában az Eurojust Európollal kapcsolatban eh, sem szívesen adnak új hatásköröket. Természetesen ahhoz, hogy Európa ügyészségről beszélhessünk, ahhoz az EU, egy közös európai büntető jogra van szükségünk, mind az eljárások, mint a dologi jog tekintetében. Hát ez is nehéz dió, kemény dió, mert eltérnek a tagállami érdekek. Legyünk őszinték, amikor közös nyomozó csoportokról beszélünk, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan változtatta meg az Eurojust tevékenységére vonatkozó szabálykeretet. Az Eurojust rendelet módosításával több hatáskört kapott az Eurojust, ez volt a célunk, hogy több hatáskört kapjon az Eurojust, és a végén a tagállamok minden egyes alkalommal jobbá kell, hogy hagyják az Eurojust döntésre, amikor közös nyomozó csapatok állnak fel. Azon kell tehát elgondolkodnunk, hogy a tagállamok, jó ötlete, hogy a tagállamoknak kelljen minden egyes alkalommal eh, megadnia az Eurojusznak a nyomozás beindítását, a szükséges engedélyt. Köszönjük, Madame de Freny. Köszönöm szépen. Hát, hogy valóban lesz-e európai ügyészség, az eszmecsere azt mutatta, hogy politikai és nagyon kényes kérdésről is van szó ebben az összefüggésben. Mi vitát folytattunk arról, hogy mi legyen az európai külügyminiszterrel, és hát ugyanez érvényes a, az európai büntető jogi kérdésekre is. Az a benyomásunk, hogy azért most már eredményre jutottunk, és dacára ennek óriási kihívások előtt állunk, óriási problémák előtt állunk. Az a benyomáson az alapján, amit itt hallottam, hogy a nemzeti szuverenitás nyilván szeretné a jövőben is biztosítva látni magát, hiszen szó sem lehet arról, hogy a nemzeti hatóságokat szeretnénk lecserélni de a kérdés az, hogy valóban szeretnénk egy közös büntetőjogi térséget itt Európában, és hát ez az Európai Ügyészség nélkül nem nagyon működik, viszont hogyha ez így lesz, akkor, akkor ennek lesznek következményei, ahogyan a görög képviselő elmondta, akkor szükség van egy Európai Büntetőbíróságra is, a megfelelő hatáskörökkel felvértezve. Az a kérdés is fölmerült, hogy mi lesz az európai ellenőrzéssel. Nos, hát hogyha az eh, Lisszaboni szerződés eh, hatályos, már pedig ez így van, abban szerepel annak a lehetősége, hogy az Európai Ügyészi Tesztületet, az ügyészséget életre lehet hívni. Elmondtam az előadásom végén, hogy pontosan körül kell határolni természetesen ennek a munkáját, és ezzel nekünk is foglalkoznunk kell, és még nagyon hosszú út vezet odáig, hogy ez felállításra kerüljön, de legyen egy olyan európai büntető jog, amely igenis tartalmazza a büntetéseket, a vajtást, és a tagállamok részvételére is szükség van, hogy mindez működhessen. Köszönjük szépen, mondja az elnök, mindenkinek köszönet. Azonnal folytatjuk miután a harmadik panel lezárásra került a negyedikkel, és szeretném megkérni a következő előadókat, hogy fáradjanak ide föl a pulpitesre, Günther Szőpenc urat, a belga, el, belga elnökség képviseletében, Carlos Coelho urat és Maria Escofier asszonyt. it's like Yes. Dear members. Kedves kollégák, hogyha megengedik, akkor elkezdjük a negyedik ülésünket, ami visszanyúl a gyökerekhez. Itt kezdődött minden. Ugye a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása az ezzel indult, az Európai Uniós állampolgárság megteremtésével gyakorlatilag 25 évvel ezelőtt indult be ez a folyamat, az úgynevezett Schengeni térséggel, a Schengeni projekttel. Eh, tehát az ülésünkön most a Schengeni Egyezmény 25. évfordulójáról emlékezünk meg. Luxemburgban fogadták el ezt az egyezményt. Eredetileg öt tagállam írta alá, és folyamatosan bővült természetesen az aláírók száma. Most már az Európai Unió határain kívül Norvégia, Izland és Svájc is aláírta már ezt az egyezményt, tehát nagyon fontos. Ez a térség folyamatosan fejlődött, és nagyon jelentős szakértőket hívtunk meg ma délelőttre, Gondard Kojpenc úr a Schengeni értékelő csoportnak, munkacsoportnak az elnöke, ő fog először majd szólni a belga elnökség képviseletében, utána Carlos Coelho úr következik, aki a Líbe szakbizottságban a Schengeni témáért felelős előadó, Végül pedig Admari marie asszonynak adjuk meg a szót, aki a francia szenátusból érkezett. Kajpesz úr, öné a szó, és Nagyra becsülnénk, hogyha tudná tartani a 10 perces határidőt. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek, Günther Kölypensz vagyok, és a belügyminisztériumban dolgozom, Belgiumban, a Szövetségi Belügyminisztériumban. Én, ahogy az elnök úr is mondta, elnökölöm a Schengeni értékelő munkacsoportot. Ebben a 10 percben megpróbálok egy rövid bemutatót, összefoglalót tartani önöknek Eh, hogy hogyan látja a Schengeni térséget a tanács, az Európai Unió, és az értékelő mechanizmust is megpróbálom majd bemutatni röviden. Említettem 1985-ben ugye Franciaország, Németország, Luxemburg, Hollandia és Belgium írta eh, alá ezt a megállapodást, a belső határokat kívánták megszüntetni eh, egymás között. Ma már hatalmas területet foglal magába a Schengeni térség, és itt garantált a szabad mozgás. Svájcot is megemlítettük, ez az ország a legújabb tagja az egyezménynek, 2008 végén csatlakozott. Bizonyos országoknak speciális a helyzete, Nagy-Britannia, Írország, Dánia, ugye rájuk gondolok, akik a különböző optált feltételekkel élnek, de most nem fogok részletekbe bocsátkozni a témában. Emellett a Schengeni térségbe persze tartoznak olyan országok, amelyek nem az Európai Unió tagjai, ugye már mondtam Svájc példáját, Izland és Norvégia is ide tartozik. Az volt a cél, hogy belső határok nélküli térséget hozzunk létre, és ezáltal valóságá váljon a szabad mozgás, de ugyanakkor ebben a térségen, ezen a térségen belül a biztonság magas szintje megmaradjon. Egészen Nemrégiben emelte ki a stokholmi program azt, hogy mennyire fontos a szabad mozgás, és a Lisszaboni szerződés is kiemelte ezt. A 67-es cikkből idéznék, az Unió megteremti a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülésének térségét, ahol az alapvető jogokat és a különböző tagállami jogrendszereket és hagyományokat tiszteletben tartják. Idézet vége. A Schengentérség fejlődése nagyon sok előnyel jár, hiszen van egy homogén, biztonságos térség, ahol nincsenek belső határok. De ezen túllép ez az egész, tehát nem csak a határok szűnnek meg, hanem van egy közös adatbázis, amelyet mindenki használ, a határőrizeti szervek, az igazságügyi együttműködésben résztvevő szervek is használják ezt a közös adatbázist, a közös Schengeni vízumot bocsát ki mindenki, és a tagállamok igen magas szintű adatvédelmi normáknak kell megfeleljenek. Nem fogok most részletekbe bocsátkozni a Schengeni térség egyéb elveiről, hanem az elkövetkezendő 9 percben megpróbálom röviden összefoglalni az értékelési mechanizmust, amely 1998 óta működik, és konkrétan kitérek ebben a tanács szerepére, valamint a Schengeni értékelő munkacsoport szerepére, és ennek a feladatára. Két célkitűzése van az értékelési mechanizmusnak. Az egyik az az, hogy a tagjelölt országoknak, tehát a Schengeni térség tagjelölt országainak az értékelését megszervezzük. Most ugye Bulgária és Románia tartozik ide. Ez úgymond az elsődleges mandátum a munkacsoportnak a feladata. A másik pedig, hogy értékeléseket végezzen annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a Schengeni térség tagjai még mindig betartják a Schengeni vívmányokat, tehát megfelelnek az előírásoknak, megfelelően bocsátják ki a vízumokat, illetve a határellenőrzéseket a megfelelő módon végzik, tehát ez úgymond a másodlagos feladatunk, a mandátumunk. A Schengeni térség a kölcsönös bizalmon alapszik. A tagállamok ugye nem végeznek ellenőrzéseket a belső határaik mentén, de arról meg kell, hogy győződjenek, hogy a Schengeni térség külső határain az ellenőrzések megfelelőek és elég alaposak. Ezek a külső határok gyakran ugye más tagállamokban húzódnak. Ennek az ellenőrzése szintén a kölcsönös bizalmon alapul, és ezt úgymond peer-to-peer -peer értékelésnek nevezzük, tehát egymást értékelik. Említettem, hogy ez az értékelési mechanizmus 98 óta működik. Akkoriban a végrehajtó bizottság egy állandó bizottságot hozott létre, amely Schengen értékelésével és végrehajtásával foglalkozott, tehát ez volt a hivatalos neve ennek a bizottságnak, és nagyon világos feladatai, feladatokkal látták ezt el. Megadom önöknek a hivatkozást SCH per COMEX 98 26DEF, tehát ez az a dokumentum, amely nagyon világosan leírja, hogy milyen feladatai vannak az állandó bizottságnak. Aztán az amsterdami szerződés ugye bevette már az aki kommunitárba a közös joganyagba a Schengeni vívmányokat, és utána pedig 99-ben az állandó bizottság bekerült a tanács, illetve a tanácsi főtitkárságnak a szerkezetébe. Ez után az értékelési mechanizmust a Schengen értékelő munkacsoport végezte, és én vagyok ennek az elnöke. Közvetlenül a korefernek jelentünk a munkánkról, és természetesen a tanácsnak. Hogyan dolgozunk? A másodlagos feladatunk ugye a már tagállamok értékelése. Van egy előre rögzített napi rendünk. 2010-ben már értékeltük Ausztriát, Olaszországot és Görögországot, és hátra van még a Spanyolország és Portugália értékelése. Ez már zajlik, de még nem fejeződött be. Tehát ezek a úgymond a másodlagos mandátumainkon belüli feladatok. Az elsődleges feladatunk, mandátumunkon belül pedig a Bulgária és Románia értékelése még zajlik. Liechtenstein értékelése az elkövetkezendő hónapokban történik majd meg. Jövőre az északi, tehát Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország következik, tavaly pedig 2009-ben a Benelux országokat, Franciaországot és Németországot értékeltük. hogyan is működik ez az értékelés? Néhány hónappal az értékelés kezdete előtt az adott érintett tagállam egy nagyon részletes írásos kérdőívet kap, ezt ki kell töltenie, és biztosítania kell a szükséges statisztikai adatokat. Eznek a alapján készítjük el az értékelési programot. Hét fejezete van ennek az értékelési mechanizmusnak, és hét külön értékelési program készül, hét külön értékelő csoport utazik el az érintett tagállamba, és hét külön értékelő jelentést készít. Azt mondtam, hogy általánosságban igaz ez, mert ugye például Ausztriában fölösleges a tengeri határokat értékelni, vagy Magyarországon, és Belgiumban is ugye fölösleges a tengeri határokat értékelni, mert 7 méternyi határvonalról van szó az Eurostar 7 méternyi földi határól van szó az Eurostar állomáson Brüsszelbe. Aztán az adatvédelmi kérdések is felmerülnek, értékeljük a vízumok kibocsátását, és értékeljük a Schengeni információs rendszer használatát. Az elnökség a tanácsi elnökség elnökli mindig ezeket az üléseket, jelen van a tanács főtitkársága, jelen van a következő, az elnökséget a következő időszakban átvevő ország, és természetesen az Európai Bizottság is ezeken az üléseken. A Schengeni értékelő munkacsoport fogadja el a programot, és persze módosíthatja is, hogyha szükséges. Ha elfogadták a programot, akkor a tagállamok szakértőit kérjük fel, mert ők részt vehetnek ezekben az értékelésekben, és egy ilyen értékelésben változhat a részvevő szakértők száma, attól függ, hogy milyen típusú értékelést végeznek mondjuk a határ vonal értékelésénél, általában 12-15 szakértő dolgozik, de hogyha a SIS értékeléséről van szó, akkor kb. 5-6-an dolgoznak ebben a témában. Vannak általános kérdések is, amelyekre külön értékelő program készül. A legfontosabb a helyszíni látogatások. Tehát a legfontosabb része a programnak a helyszíni látogatások, hiszen az ért, a szakértők itt a helyszínen vizsgálhatják meg, hogy mennyire tartja be a Schengeni vívmányokat az érintett tagállam. Ezeknek az értékelésnek az alapja egyrészt úgymond a kemény, akik, tehát a Schengeni megállapodás 85-ből, ugye, aztán az egyezmény 90-ből, a határellenőrzési szabályok, illetve a vízum kibocsátása vonatkozó szabályok, és akkor vannak még ugye a puha vívmányok, tehát a jó gyakorlatok, az ajánlások és a korábbi értékeléseknek a tapasztalatai. Tehát mind a két fajta alapelvet figyelembe vesszük. Az értékelés végén természetesen jelentés készül, amely felsorolja a hiányosságokat és ajánlásokat tesz, de az esetleges jó gyakorlatokat is felsorolja, amely mondjuk hasznos lehet a többi tagállam számára. Természetesen eh, a határátkelők eh, kapcsolatos hiányosságokat dokumentáljuk. Ezt eh, az anyagot aztán megkapja a Schengen értékelő munkacsoport, és a jelentés alapján az értékelt országok a saját jelentésüket el tudják készíteni, és felsorolni, hogy az értékelt hiányosságokkal kapcsolatban milyen lépéseket tettek. 2007-ben ugye heten csatlakoztak, és tovább kellett javítani az értékelési mechanizmust. A francia és a cseh elnökség igyekezett ezt ösztönözni, foglalkoztak az értékelések előkészítésével, illetve magukkal az értékelésekkel, és most a belga elnökség is az, a nyomon követéssel, az utókövetéssel foglalkozik, azt erősíti. Zárásként szeretnék néhány kihívást említeni, amelyekkel a jövőben találjuk magunkat szembe. Az Európai Bizottság módosította a javaslatát, szeretné egyszerűsíteni a jelenlegi Schengeni értékelési mechanizmust, ennek a vitája november körül kezdődik, még most várjuk a javaslatot a bizottságtól. Az elkövetkezendő hónapokban a bolgár és román értékelési folyamatnak a véglegesítése lesz nagyon fontos kérdés. Rendkívül jelentős, hogy az Európai Unió határait végül a Schengeni térség határaival tegyük. Ebben az Európai Parlament is részt vesz. Ugye a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülésének a térségét csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha mind a három intézmény részt vesz ebben, és egyrészt megvan az alapos demokratikus ellenőrzést, viszont nem adjuk fel a biztonságot sem. És mindez azért van, és ezzel zárnék, mert csak együtt tudjuk Európát visszatenni a megfelelő vágányra. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. És most átadnánk a szót a Libe szakbizottság előadójának, tisztelt Carlos Coelho úrnak. Önné a szó. Szó szóval tudsz. Köszönöm szépen. Mindenkit köszöntök, a nemzeti parlamentek képviselőit, ugyanúgy, mint a Libe szakbizottság tagjait, és természetesen a portugál képviselőket különösképpen. Húsz éve van Schengen, az értékelés, illetve a bővítés is ez alatt, ez idő alatt zajlott le, de hát 25 éves sikertörténetről van szó, és ahogyan már itt elhangzott a 25 évvel ezelőtti történetet, öt ország ült össze, annak érdekében, hogy az európai integráció tovább vigye, ők hívták életre a Schengeni övezetet. És természetesen ezzel vállalták azt a sok kritikát is, amely megfogalmazott, hiszen az emberek, a szolgáltatások tőke szabad mozgásról beszélünk, de az emberek mozgása sajnos valahol háttérbe szorult a másik kettővel szemben. A piacok felől az emberek Európája felé kell elmozdulni, ez volt a cél, és a Schengeni vívmányok azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb sikertörténet Európában, hiszen ennek révén vannak közös határok, Ezáltal nyílt lehetőség arra, hogy a szervezet bűnözői csoportok ellen fellépjünk, a közös rendőrség, illetve igazságügyi együttműködés elkezdődött, a Frontex, az Europol és a Eurojust-ot is megemlíteném az együttműködési ügynökségeként. De a külügyi vagy külső határok alapítványa is felállításra került. Óriási volumenű a tengeri és a szárazföldi határok, amelyekre vigyázni kell, több mint 400 millió ember biztonságát kell szavatolni. Hamarosan 28-ra bővül a tagok számára, Bulgáriával, Romániával együtt is Liechtenstein is csatlakozni fog. Schengen tehát azt jelenti, hogy az emberek szabad mozgása egyszerűsödött, így az idegenforgalom, valamint a kereskedelem is, és közelebb kerülhettek egymáshoz az európai polgárok. Ez a szabad mozgás azonban azt is jelenti, hogy nagyobb felelősségre van szükség. Közös fellépésekre, közös válaszokra van szükség. Minden tagállam felelős a saját határainak ellenőrzéséért, és most minden tagállam nevében szólok, és az egymás iránti bizalomra is nagy szükség van arra a bizalomra, hogy hiszünk abban, hogy a másiknak megvan a kapacitása arra, hogy az intézkedéseket hatékonyan végrehajtsa a határok biztosításakor. A Schengeni térség nagy mértékben függ tehát attól, hogy az egyes tagállamok mennyire szigorúan és hatékonyan hagyják végre a határ ellenőrzést. Az ellenőrzésen túl a gyorsaságról is szó van ebben az összefüggésben, az ellenőrzések gyorsaságáról. Ugyanis, hogyha nem megfelelő a határellenőrzés, akkor ennek az lehet a következménye, hogy az Európai Unió biztonsága kerül jégre, ugyanúgy, mint az egész Schengeni térség. Az államoknak tehát lehetősége van egységes engedi vízumok kiállítására, a rendőrségi együttműködésre, az igazságügyi együttműködésről már szóltam, létrehívtuk a vonatkozó ügynökségeket annak érdekében, hogy a határellenőrzés jobban működjön. Második dolog a Schengeni vívmányok közösségiesítése. Ugye először egy ország közé, kormány közé együttműködésről volt szó, de ez kihatása volt a struktúrára is. Később, ugye az amsterdami szerződéssel 99-ben belekerült a közösségi vívmányok közé a Schengeni Aki. Öt új területet szerették felsorolni, az egyik a határkódex, amelyel a külső határok mentén ellenőrzik a polgárokat. Aztán van egy ügynökség, amelynek feladata a külső határoknak a védelmének a koordinálása. Itt nem csak a minőségi javulás az egyik feladat, az egyik célkitűzés az ellenőrzések során, hanem egy felügyeleti rendszer felállítása, ahogyan a szerepelt a Schengeni Egyezményben ami egy átmeneti megoldást jelent, mindaddig, amíg a külső határoknál megfelelően működik a, az ellenőrzés. A vízumkódex a következő dolog, ami egységesülést jelentene minden tekintetben a vízumokkal kapcsolatban, bármi is felmerül a vizumokkal kapcsolatban, kiadásuk, meghosszabbításuk, visszavonásuk, és így tovább. A közös konzuli iránymutatások, ez is része a Schengeni vívmányoknak, és az amsterdami szerződéssel kerültek bevezetésre. Ezáltal nő, nőtt a bizalmas információk volumene, biometrikus adatokra új lenyomatokra, fotókra utalnék ebben az összefüggésben, és a vízrendszerben vannak ezek rögzítve ezek a rendelkezések. Ez a rendszer, ez a vízrendszer tulajdonképpen a harmadik nagy rendszer a Eurodac és a SIS után, és ez az információs technológiákkal foglalkozik, információ cserére gondolok itt a tagállamok között, valamint a nemzeti hatóságoknak lehetősége nyúl, nyílik elektronikus úton információhoz jutni. Ezek az Európai Uniós politikák zászlós hajói annak érdekében, hogy a biztonságot szavatolni lehessen hosszú távon. A közös vízumpolitika is erősödik ennek régén, a konzuli együttműködés ugyanígy, valamint az együttműködés a központi konzuli hatóságok között a víz, az úgynevezett visa shopping ezáltal már nem lesz lehetséges. A külső határok védelme tehát erősödik. Ugyanakkor az illegális bevándorlás háttérbe szorul, visszaszorul, és a Dublin 2 egyezmény alkalmazása is jobb alapra helyeződik. Ez azt jelenti, hogy a az illetékes tagállamnak nagyobb lehetősége van kezelni a biztonság előmozdítását és annak különböző modalitásait. Tehát a vízumok kérdése sokkal nagyobb ellenőrzés alá kerül. A vízrendszernek kapcsolatban azonban visszalépésekről is be kell számolnunk. A jelenlegi prognózisok szerint június 24-én 2011-ben fog majd csak életbe lépni. Nézzük most a SIS-t. Ez a Schengeni információs rendszer már 99 óta létezik. Az egyes ügynökségek lehívhatnak adatokat, információkat, a belépést lehet ellenőrizni a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében. A személyeket a külső határoknál ellenőrizhetik, és a vízumok kiadásakor is igénybe vehetik ezt a rendszert. Ugye egyrészt a közbiztonságot, a közrendet kell ezáltal, illetve lehet ezáltal szavatolni, és a bevándorlást is lehet ellenőrizni, nyilván tiszteletben tartva a szabad mozgás jogát. De itt ugye az emberrablásról, vagy a lopott járművek visszakeresése is egy jó mankót kap, amikor ezeket meg kell keresni, meg lehet találni. Aztán eltűnt személyek, legyenek azok kiskorúak vagy felnőttek, vagy felügyeletre bízott embereket is ellenőrizni lehet, és ugyanígy az eltűnt járműveket is. Tehát tulajdonképpen a, az eszköztár javult, és most már SIS-2-nek hívjuk az új rendszert, amely egy nagyobb közösségi keretben kerülne ö, alkalmazásra. 2007 óta kellett volna lép, életbe lépnie, de itt is voltak elmaradások, és a bizottság javaslatát a, a tanács megerősítése alapján 2013-ra várható ennek a rendszernek a felállása. A SZISZ egyébként működik továbbra is, a SZISZ 1 a mindenki számára, a SZISZ One for All rendszerben, ezt a portugál elnökség erősítette meg, és ez a rendszer, és Franciaország fogja felügyelni, egy kormány közi megállapodás értelmében folytatja a munkáját. A parlament álláspontja mindig is az volt, hogy a Schengeni információs rendszer az Európai Unió jogrendszerét kívánja körülhatárolni, eh, tulajdonképpen a SZIS-2-t pont azért eh, szerettük volna rögzíteni, mert egy új ügynökséget kívántunk volna felállítani, amely az információs technológiai fejlődéssel lépést tud tartani. Tehát itt a biztonság, a rugalmasság mindenképpen eh, felsőbb szintre kerül a biometrikus adatok és egyéb adatok révén. Következő pont a Schengeni rendszer értékelése. Hát Köppen szólt már erről, Seválnak hívjuk ezt a, az értékelő csoportot, amely Schengent értékelni, innen a betűszó. Egyrészt a belépéskori helyzetet kell ellenőrizni, illetve hát azokat a tagállamokat is, amelyek már tagjai a Schengeni övezetnek és a Schengeni rendszernek. Az ellenőrzések során nagyon ambiciózusak vagyunk, de talán egy kicsit nagy lelkűek, sőt, néha szemet is hunyunk azoknál, akik már részesei ennek a rendszernek. Ebben az évben egy új javaslatra volna szükség a bizottság részéről a Schengeni rendszer ellenőrzésére, annak érdekében, hogy egyszerűbb és hatékonyabban működhessen a rendszer, és átlátható legyen az alkalmazása a rendszernek. Feltétlenül fontos egy kormányközi keretet teremteni a Schengeni rendszer értékelésére itt az unión belül, hiszen a Lisszaboni szerződéssel egy értékelési mechanizmust kellett felállítani az értékelésre, hogy a funkcionalitásokat konszolidálni lehessen. Ahogyan ugye az első és a harmadik pillérre volt ez eredetileg felosztva. A szabadság, a biztonság és a jogtérségében közös a felelősség, nem csak a bizottság, mint a szerződések őre az, akinek itt dolga van, hanem a tagállamoknak is van felelőssége, akik a külső határoknál biztosítani kell a biztonságot. És még egyszer kiemelném a bizalom lényegességét. No, lépjünk tovább, Schengen, Schengen továbbfejlesztése a kérdés az, hogy valaki felkészült-e arra, hogy csatlakozzon ehhez az övezethez. Elmondtam már, hogy Románia és Bulgária vonatkozásában az értékelést, az előzetes értékelést már megkezdtük, de ez Liechtensteinre is vonatkozik, mint társult ország. Végezetül, kedves képviselő, kedves kollégák, elmondanám, hogy a szabadság, a biztonság és a jogtérségének központi eleme Schengen maximális integrációs szintet sikerült elérnünk ebben a kontextusban. Nagyon sok a közösségi eszköz, és tulajdonképpen minden nehézség dacára javult a koordináció és a hatékonyság. madam Köszönjük, a jó úr. Most pedig Anne-Marie Escoffiernek adom meg a francia szenátus szenátorának. Ó, elnök úr, köszönöm, hölgyeim és uraim. 25 évvel a Schengen Egyezmény aláírását követően, hogyan lehet a Schengen övezetről nem egyértelműen látni, hogy az Unió egyik legfontosabb bírmánya. Tekintsünk vissza az elmúlt negyed évszázadra, és nézzük meg a Schengeni geopolitikai fejleményt. Öt tagállammal indult ez a kísérlet, most már szinte minden uniós tagállamra kiterjed, illetve három, illetve lass, nem sokára négy nem uniós tagállamra is. A személyek szabad mozgása volt az alapelv, újabb célokat is beépítettünk azonban. Tíz évre volt szükség ahhoz, hogy a az aláíró tagállamok között a belső határokat eltörőjük, és egy uniós külső határt hozzunk létre harmonizált szabályokkal, amelyek biztonságot, szabadságot és közrendet garantálják minden aláíró tagállamban. Ebben az első tíz évben Európai Uniónak komoly változásokkal kell szembenézni. A berlini fal eh, leomlott, a Szovjetunió is össze eh, és darabjaira hullott. Tíz évvel a Schengen Egyezmény aláírását követően, 1995-ben a 97-ben a Schengeni Akival és 2009-ben a Lisszaboni szerződéssel újabb és újabb fejleményekre számoltunk be. Megyre erősödik ez a hagyatékunk, az esetjog is egyre szélesebb. Jó néhány célt sikerült elérnünk, például egy közös információs rendszert kialakítottunk, amely a SIS névre hallgat, most nem is sorolnám fel ezeket, mert ezt megtették előttem a kollégáim. Inkább beszélnék azokról a problémákra, amelyek felmerültek ezen intézkedések következtében. Először is az általános alkalmazás, a másik pedig a megerősített demokratikus felügyelet problémája. Az Európai Bizottság ban tevékenységéről sokat vitatkozunk mi is a francia szenátusban. Lássuk először, lássuk az elsőt, a politikák harmonizálása mellett meg kell őrizni a tagállamok belső biztonságát. Ez harmonizált, koordinált információ cserével valósulhat meg. Ez elengedhetetlen a igazságszolgáltatás és rendőri szervek számára, hiszen a belépés, kilépés ellenőrzése eh, a külső határokon mind személyek, mind áruk szempontjából roppant fontos információkat hordoz. A SIS a sarokköve ennek az információs rendszernek, ez egy eh, olyan központi adatbank, amely a nemzeti adatrendszerekkel is összekötetésben áll, és az információk szabad mozgását is megvalósítja, eh, hiszen az eljárásokat, intézkedéseket így tudják a tagállamok alkalmazni. Néha kényes adatokról is szó van, itt két célnak kell eleget tenni, amelyek egymásnak ellent mondanak. A lehető legnagyobb mennyiségű adatot kell biztosítani, ugyanakkor az egyéni a adatokat, a személyes adatokat védeni kell. Tavaly egy jogszabálytervezetet nyújtottunk be, amelynek célja az, hogy a személyadatok, személyes adatok védelme javuljon, az uniós jogszabályok átdolgozását kértük. Az Európai Bizottság a SIS 2 próbálta kívánta létrehozni, a SIS második generációját, amely az új technológiák segítségével még jobban, még hatékonyabban és biztonságosabban működne. Sajnos módon a SIS 2 még mindig nem állt fel, főként technikai jellegű problémák adódtak, a elképesztő mennyiségű adatot kell ugyanis gyűjteni, tárolni, feldolgozni. Ugyanakkor joggal teszünk fel kérdéseket a pénzügyi döntésekről. Végig gondolták-e a vezetői szinten, hogy a sis 1-ről sis 2-re történő áttérés mivel jár majd? A finanszírozást nem biztos, hogy végig gondolták, nem voltak reálisak ezek a döntések. Az Európai Bizottság felismerte annak szükségességét, hogy még további 13 millió eurót kell elkülöníteni ennek a projektnek a végrehajtására, amely összesen 103 millió euróba kerül majd. A a tagállamok által odaítélt pénzeket nem számítva. Lássuk most a menetrendet. 2013-ra remélhetőleg a SZISZ és a SZISZ egy teljesen átáll a SZISZ 2-re. Franciaország azonban a menetrenden nem ért egyet. Az első tesztet 2010 elején végezték, és szeretnénk, hogy a SIS 2-nek ugyanolyan lenne a megbízhatósága, mint a jelenlegi rendszernek. Az Európai Parlament felkérte az Európai Számvőszéket, hogy auditálja ezt a SIS 2-re való átállási projekteket, ezt 2011-ben fogja a számvevőszék végrehajtani. A SIS 2-re vonatkozó foglalkozó ügynökség létrehozásával kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy Franciaországban a szenátus eh, felismerte a nehézségeket, ezért eh, azt javasoltuk, hogy Strasburgi székhelyű adhok ügynökség jöjjön létre. Ezt 2006-ban tettük ezt a javaslatot. 2009 őszén a svéd elnökség elkezdte a munkát egy ilyen ügynökség létrehozása érdekében, amely ezen információs rendszerekért lenne E, felelős, természetesen a szabadság e, biztonsági jogérvényesülés területénél maradva. Jelenleg egészen a mai napig nem sikerült egy ilyen projektet sem végrehajtani. Meggyőződésünk természetesen, hogy egy olyan erős eszköztára van szükség, amely lehetővé teszi az információs rendszerek hatékony felhasználását, de felmerülnek bennünk kérdések azzal kapcsolatban, nem sikerült megtalálni az egyensúlyt a bizottság és a tagállam hatáskörei között. A sis való átállás elhúzódása jó esélyt nyújthat arra, hogy egy mindenki által elfogadott közös módszert dolgozzunk ki, amely bevált gyakorlatokra, tagállami gyakorlatokon alapul. A megerősített demokratikus ellenőrzés tekintetében elmondható, hogy a Schengeni övezet olyan szakpolitikákat érint, amely közvetlenül kihat a tagállamok, illetve az állampolgárok alapjogaira. A választóképviselői a nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben hatékonyan kell, eh, hogy, és érdemben kell, hogy felügyeljék a sisze kapcsolatos tevékenységet. A francia szenátus jó néhányszor felhívta a figyelmet ennek szükségességére. A az Europol és az Eurojust eh, tekintetében is Alex Türk és Jean-Patrick eh, jelentéseiről beszéltünk ma már, akik egy állásfoglalásban arra tettek javaslatot, hogy az Európai Parlamenti és a Nemzeti Parlamenti Képviselőkből álló testület feleljen az Európol tevékenységének értékeléséért. Jelenleg Franciaországban a 2008-as alkotmánymódosítás kiteljesítette annak lehetőségét, hogy a nemzeti parlamentek véleményezzék az unió által hozott intézkedéseket, az európai és a nemzeti parlamenti képviselők közötti eszmecserék, konzultációk gyakoribbá válásával csak nőhet a legitimációja a demokratikus ellenőrzésnek és felügyeletnek, különösen igaz ez a Schengeni övezetre. Végezetül azt hiszem, hogy csak örülhetünk annak, hogy mindannyian természetesnek vesszük a Schengeni övezet előnyeit, semmi sem tökéletes, de 25 éve élünk együtt békében, és úgy tűnik, hogy működőképes a Schengeni övezet. Együtt kell tehát válvetve dolgoznunk azon, hogy az új kívásokra új, közös megoldásokat találjunk, amelyek a szolidaritáson alapulnak. Remélhetőleg, hogy jövő év márciusában Bulgária és Románia is csatlakozhat Schengenhez ugyanolyan szokat az elveket, tiszteletben tartva, de nem sértve a szabadság, biztonság és a jogérvényesülés alapelveit. Now we open the floor for... Most megnyitjuk a vitát. És először Cipov úrnak adom meg a szót a bolgár parlamentből. Уважаеми дами и господа, уважаеми представители на Европейския парламент и националните парламенти, присъединяването към Шенгенското Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt képviselők! 2011 márciusban mi is csatlakozunk a Schengeni térséghez, és ez az egyik fontos prioritásunk. Már nagyon kiváló koordinációs kapcsolat alakult ki a különböző intézmények között, és a célkitűzésünk az az, hogy természetesen tiszteletbe tartsuk a Schengeni normákat, és ezt a külső határvonalat megfelelően védjük. 2026 km, 226 kilométernyi határvonalról van szó. A saját a saját normáinkat a közösségi normákhoz kell igazítani, és a megfelelő technikai követelményeket természetesen is felszereléseket, berendezéseket rendelkezésre kell bocsájtani. Fordultunk már más Európai Uniós tagállamokhoz azért, hogy gyakorlati tapasztalataikat velünk megosszák, jó gyakorlatokból, példákból tanuljunk. és azokat beépíthessük a munkánkba. Ezen kívül kaptunk egy engedményt a tárgyalásos időszakra, annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményeket érhessük el. Nagyon jó finanszírozási feltételeket sikerült kialkudni a válság ellenére. Azt szeretném még elmondani, hogy a szerződések nagy része, tehát már ami a megfelelő berendezések beszerzését illeti, a többi Európai Uniós tagállammal köttettek. 2010-ig, hála annak is, hogy az európai szakértők támogattak minket, tulajdonképpen eljutottunk a, odáig, hogy az önértékelést már lezártuk, és feltártuk az esetleges problémákat, nehézségeket. és a különböző szakértők elkészítették a jelentéseiket, amelyek biztatóak voltak számunkra, tehát azt javasolták, hogy a eddig követett irány úton haladjunk tovább, és így a munkacsoportok segítségével eh, meg tudjuk oldani a konkrét eh, nehézségeket, tehát hogyan próbáljuk például az meghozott intézkedéseket utó követni, ezeknek a hatását figyelemmel kísérni. 2010. júniusában az Európai Parlament elfogadta ugye a eh, végső szabályokat, a legutolsó szabályokat, amelyek a sis 2-nek az működésbe helyezéséről szóltak, és itt konkrétan, a, konkrétan Bulgáriára vonatkozó szabályokról van szó. Tehát a mi kötelezettségeinket teljesítettük, a szükséges intézkedéseket meghoztuk annak érdekében, hogy minden szükséges információt rendelkezésre bocsássunk, és az emberi jogokat ugyanakkor védjük követ, követjük természetesen a szabályokat, a jogszabályokat a betűig, tehát mindent betartunk, az alapvető emberi jogok védelmét is, és a határozési szabályokat is, és nagyon reméljük, hogy 2011-ben csatlakozhatunk a térséghez. Köszönöm szépen, a következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Az a véleményem, hogy nagyon fontos feltenni magunknak egy alapvető kérdést, ez pedig az, hogy a határok ellenőrzése mármint a Schengeni térség határainak ellenőrzése milyen helyzetet teremt. Ez egy új helyzet. Már 25 éve létezik ez, a, ez az övezet, és azt hiszem, hogy a kérdés, amit felteszünk, az alapvető fontosságú. Ez egy szabad övezet, hiszen a belső határok eltörlésével a mozgás szabaddá válik de ki hozza ezt létre, hogyan értékeli ezt a társadalom, az európai állampolgárok hogyan látják ezt? Egy intézményi keretet látnak, vagy egy intézmények fölötti testület, egy úgymond egy nagy testvér figyel mindenkit? Azt hiszem, hogy van egy kis gond azzal, hogy egészen idáig nem fogalmazódtak még meg azok az aggályok, amelyek az emberi jogok védelmével kapcsolatosak az egyes tagállamokban, akik az övezetnek a tagjai. Az eddigi hozzászólásokból is azt a következtetést vontam le, hogy egyelőre még nincsen közös egyetértés azzal kapcsolatban, hogy mi lenne a leghatékonyabb rendszer, a leghatékonyabb módja annak, hogy értékeljük a Schengeni rendszer 25 éves működését, és ez szerintem egy negatív dolog, ez egy negatív értékelés gyakorlatilag önmagunkról. Azt kellene megpróbálni megérteni, hogy mit is akarunk elérni. Gyakran beszélünk arról, hogy igen, itt van a Schengeni megállapodás, és ez egy alapvető jelentőségű megállapodás, és így tovább. Persze vannak eredmények, nagyon fontos eredmények, meg vannak a prioritásaink, amelyekre az európai integrációt alapozni kívánjuk. Ezekről nem feledkezhetünk meg, az európai állampolgárokról nem feledkezhetünk meg. És hozzájuk kapcsolódóan leginkább az állampolgárok védelme az ő jogainak a védelme merül fel. Aztán ugye a pénzmosás, az illegális kereskedelem, és így tovább a bűnöző csoportok, szervezett bűnözési csoportok tevékenysége, a terrorizmus, ezek a témák merülnek fel. A Schengeni övezet működéséről, ha beszélünk, akkor ezeket a témákat mindenképpen érintenünk kell. Szeretném tudni, hogy például Svájc milyen módon vesz részt a közös munkában ebben a mechanizmusban, ebben az egységes térségben talán Svájcban is vannak olyan bankszámlák vagy bankbetétek, eh, amelyek eh, esetleg bűncselekményhez kötődnek. És ezt a kérdést csak úgy kíváncsiságból is felteszem. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr, és Enszion úr következik a Libe szakbizottságból. eu, la rândul meu, consider că Schengen Köszönöm szépen. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk ma délelőtt, és nekem is az a véleményem, hogy a Schengeni övezet szerintem az egyik legjobb szimbóluma annak, hogy az Európai Unió hogyan tudja az európai állampolgárok életét jobbá tenni. Mások már konkrét adatokat felsoroltak, Coelho úr is felhívta arra a figyelmet, hogy Gyakorlatilag ennek az övezetnek a létrehozása az Európai Unió sikere, a szabadság, a jog és a biztonság térsége nem valósulhatott volna meg a közös munka nélkül, az állampolgárok nem mozoghatnának szabadon ebben az övezetben. Persze a mechanizmusnak egyszerűnek kell lennie, annak érdekében, hogy a jogokat is védjük, és a biztonságot is garantáljuk. Tehát ezeket az alapelveket konszolidáljuk. A kölcsönös bizalomon alapszik minden az egyes tagállamok között. Így tudjuk fenntartani a Schengeni övezetet, illetve megerősíteni ezt a térséget. Most megragadom az alkalmat arra is, mivel látom, hogy itt van a francia szenátorasszony, hogy egy kérdést intézzek hozzá. asszony, önnek mi a véleménye a franciaországi fejleményekről? Ön szerint a Schengeni övezet érvényességét vajon megkérdőjelezik ezek a nemrégi események Franciaországban? Ugye tudjuk, hogy a francia kormány hogyan járt el a romákkal szemben, gyakorlatilag így most akadályozza a mi csatlakozásunkat a Schengeni térséghez az elkövetkezendő hónapokban? Nem tudom, lehet, hogy egy kicsit elkapkodták a dolgokat, és el kellene gondolkodniuk, vagy a tanácsban kellene valami közös gondolkodást végezni annak érdekében, hogy legalább az a egységes döntésre vonatkozó szabályt nem lehetne-e most itt félretenni. Ebben az értelemben teszem fel a kérdést, illetve az a kapcsolatban is, hogy ugye mi országaink most készülnek fel a csatlakozáshoz annak érdekében, hogy minden kritériumot betartsanak és tudjanak csatlakozni a következő évben. Köszönöm szépen. Sefcsics kolléga, köszönöm szépen a cseh köztársaság az egyik utolsó ország, amely csatlakozott a Schengeni térséghez, és én hiszem azt, hogy a polgáraink egyetértenek ezzel. Ugyanis erős pszichológiai hatása is van ennek, hogyha elhagyja valaki az országát, és nem ellenőrzik a határon, akkor tényleg érződik az integráció bizonyos területen. A cseh polgárok tolerálják azokat az ellenőrzéseket, amelyeket, amelyeken keresztül mennek a szomszédos országokban, ami ugye annak az eredményeként kerül lefolytatásra, hogy tagjai vagyunk a, az övezetnek. Fontos a bizalom, ez elhangzott már, fontos ez az egymás iránti bizalom, hogy szabadoni tudjuk a polgáraink biztonságát. Viszont ezek az ellenőrzések nagyon sokszor a méltóságot nélkülözik. Az emberi méltóságra nincsenek tekintettel. Nekem is van egy személyes élményem egy-egy ilyen ellenőrzésként, mert egy kövessen feliratú autót kellett követnem, majd pedig ki kellett csomagolnom az egész autóból. Ez nem volt egy kellemes élmény. Ráadásul egy magánúton voltam, egy személyes úton, és azt kell mondanom, hogy az ilyenfajta ellenőrzések nem valamiféle pozitív élménnyel maradnak meg a polgárok emlékezetében. Értem, hogy szükség van az ellenőrzésekre, de a módja a, az ellenőrzéseknek azt gondolom, hogy nem helyes. Gárzevszki képviselő. Lengyelország képviseletében. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy görög kollégám, kollégám felszólalására reflektálva kérdezném azt, hogy szeretné visszaállítani a, a, az Európai Unión belüli eddigi határokat? Hát tegnap beszéltünk front, a Frontexről, és a Schengeni övezet bővítésének szükségességéről, valamint a közös külső határoknak a védelméről, illetve ezek szükségességéről. Nos, Lengyelországot, Lengyelországnak érdeke az, hogy biztosítsuk a határon átnyúló vízumentes mozgást, például Lengyelország, Ukrajna, Lengyelország és Fehérország, vagy Kaliningrád, az autonóm orosz enklávé közötti mozgás sokkal egyszerűbb lenne így. Nos, ez a megközelítés azt gondolom, hogy már csak azért is nagyon lényeges, mert a kommunikáció révén lehet biztosítani ennek révén közelebb kerülnek az országok a Schengeni területen belül azokhoz képest, akik még nem részei ennek a, nem tagjai ennek az övezetnek. Schengen révén tehát a közelítés az adatott a Schengeni kívüli országok felé is. Demonstrálnunk kellene tehát az unión kívüli szomszédaink számára, hogy az ő jövőjük Európában van, az ő helyük itt van, nem pedig Ázsiában. Jótova asszony következik, a Liber szakbizottság tagjaként. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kérdésem volna. Kölypensz úr Önhöz intézem a kérdést. Nem tudom, hogy Bulgáriára, illetve Romániára vonatkozóan tudna-e mondani egy pár szót. Tudjuk, hogy éppen most foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy hogy haladnak előre, mi a helyzet, a kritériumok értékelésekor úgy tűnik, hogy itt van egy kis lemaradás. Úgyhogy erre vonatkozóan várnék információt. Köszönöm. Ernst képviselőasszony. Köszönöm szépen. Két dolgot mondanék. Az egyik, ugye Schengent dicsőítettük, holott Schengen nem több, nem kevesebb, mint egyfajta keret azon országok számára, akik biztosítani kívánják a szabad mozgást. És azért legyünk realisták, az, hogy a, ezt a keretet hogyan is teljesítjük ki, ez egy teljesen más lapra tartozik. Az emberek azokban az országokban, akik érintettek, azokat érdekli az, hogy az életminőségük hogyan javul, és azt kell mondanom, hogy a Schengeni rendszerrel a keret az megteremtődött, viszont a kialakítása, megvalósítása azért még nem teljesedett ki. Azért ezt szeretném itt hangsúlyozni, hogyha ebben a kérdésben gondolkodunk. A második megjegyzésem a sis 2. Mindenki tudja, hogy pénzügyi, és technikai okoknál fogva, de politikai megfontolásoknál fogva is erősen vitatott ez a rendszer. Főleg, ha megnézik, hogy milyen adatokat kellene itt, többek között titkosszolgálati adatokat rögzíteni, összegyűjteni. A múlt héten a Költségvetési Bizottság, a Parlamenti Költségvetési Bizottság határozott arról, hogy a SZIS-2 továbbfejlesztésére zárója a pénzeszközöket. Tehát a SZISZ-2 kiteljesítését 2011-ig nem támogatjuk, mivel kétség merül föl, hogy ez valóban realista ütemterv, és ezáltal a végeredmény is erőteljesen megkérdőjeleződik. Ezzel kapcsolatban szerettem volna megkérdezni a pódiumon ülőktől, hogy ők hogyan látják a SZISZ-2 továbbfejlődését ezen körülmények között, én a magam részéről elég szkeptikus vagyok, de érdekelne az önök álláspontja is. Köszönöm szépen, Danoka asszony, a Libe szakbizottság tagja. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy én is kérdést tegyek föl kiváló tanácsi képviselőnknek, Köpensz úr felé, és ez a kérdés talán egy másik megközelítésre mutat rá a Schengeni akival kapcsolatban, hiszen az új EU tagállamok és régebbiek sem tagjai a Schengeni rendszernek utalnék itt Írországra és Nagy-Britanniára. Elég nehéz harmonizálni a követelményeket a határátlépés tekintetében, és ebben a két tagállamban is, különösen a vízum rendelkezésekre utalnék. A tanácson belül van elmozdulás, a szabad mozgással kapcsolatos harmonizációra, de a problémák ugye az állandó tartózkodói, tartózkodási engedélyekkel kapcsolatosan merül fel. Hiszen, hogy a Schengeni területen belül harmadik országok képviselői is, harmadik országokból érkezettek is kérvényezhetnek ilyet. Nem tudom, hogy van-e lépés előre amikor például Írországról és Nagy-Britanniáról beszélünk a harmadik országokból érkező kérvényezőkkel szemben. Illetve hát ugye a Schengen térségbe való belépés, Nél ugyanígy felmerül ez a kérdés, hogy megkapják-e a harmadik országokból érkezettek a tartózkodási engedélyt, vagy sem. Köszönöm. We got time for reactions from our panelists. Van még idő arra, hogy válaszoljanak az előadóink, úgyhogy javaslom, ugyanazt a sorrendet kövessük. Tehát először Kojpönsz úrnak adom meg a szót. Um, dank for. wel uh, Hollandul fog beszélni. Köszönöm az összes hozzászólást, megjegyzést. Nagyon sok mindent felírtam, a az önök által felvetett dolgok közül, és ezekre reagálnék. Talán még egy elem, amely, ami Koei úrnál hangzott el, a Schengeni tagok értékelésével kapcsolatosan. Szeretném aláhúzni, hogy az értékelés az első és a második mandátum értelmében is nagyon komolyan kerülnek, vagy komolyan végzik. Az elmúlt évben is volt értékelés, és ezen tapasztalataimra támaszkodva mondhatom, hogy nagyon alapos tehát ez az értékelés. A görög kollégának mondom a következőt a bűnügyekkel kapcsolatos adatokra vonatkozóan. A tanácsi munkacsoport vezetőjeként elmondhatom, hogy teljesen egyértelmű a mandátumunk, és a bűnügyi ráta értékelése nem tartozik a feladataink közé. Egy másik kérdés felmerült ugye a határidőkkel szemben, illetve a határidőkkel kapcsolatban, Románia és Bulgária csatlakozása tekintetében. E két ország vonatkozásában elmondhatom, hogy még zajlanak az értékelések, tehát nem zárultak le, nem tudok eredményt mondani. A SZISZ értékelésével kapcsolatban is volt kérdés. Nos, ebben az évben ez lezárulsra kell kerüljön, december 6 és 12-e között, tehát az év vége előtt. Ennyit a SZISZ 2 értékeléséről. Aztán az utolsó kérdés Nagy-Britanniára vonatkozóan. Van egy sor olyan dolog, amely a tagállamok saját speciális felelősségebe tartozó ügy, amennyiben a tagállamokban valamit módosítani kellene, akkor az nem a mi mandátumunk. Tehát a saját mandátumokon kívül esik. Ezért a tanácsi munkacsoportnak nem asztala ezen kérdéseknek a megválaszolása. Ezeket szerettem volna válaszul elmondani az alapján, amit feljegyeztem itt magamnak. Köszönöm, Koei úr következik. Köszönöm. Bainz. Három dolgot szeretnék elmondani. Először is görög barátunknak, hogy reagáljak. Egyáltalán nem sajnálom, hogy a belső határokat eltöröltük. Ez jó volt, jó volt Európának, az európai polgároknak, az általán korábban elmondott okokból, a szabadság szempontjából, az idegenforgalom szempontjából. Az élet sokkal nehezebb lenne az európaiak számára, hogyha visszaállítanánk a belső határokat. Szerintem ez botorság lenne. és nem hasonlítanám össze semmiképpen a szisz a Big Brother, Big, nagy testvér rendszerhez. Hogyha valaki egy külshatáron belül lép be Portugáliába, akkor az azt jelenti, hogy Franciaországba, Spanyolországba is belép egyszerre, hiszen nincsenek belső határaink. Ezért a portugál határon tudnia kell a rendőrségnek a, az, ennek a szervnek e, az, az, el kell küldeni a többi tagállamnak a releváns adatokat erről a, a belépőről. Beszélünk ö, e, e, sokat arról, hogy az új technológiák, az adatbázisok egy nagy testvérként megfigyelnek bennünket. Éppen ezért vannak ilyen szigorú adatvédelmi, személyes adatvédelmi normák, szabályok, kritériumok, és büszkék lehetünk az elfogadott szabályokra, illetve arra, hogy ezeket alkalmazzuk. A Schengeni információs rendszer második generációjával kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy azt már elmondták többen, hogy a költségvetési sort befagyasztottuk, illetve befagyaszthatjuk. Valószínűleg csak akkor fogjuk ezt a pénzt rendelkezésre bocsájtani, hogyha a kért információ teljes egészében rendelkezésünkre bocsájtja az Európai Bizottság. A SZIS-2-re szükségünk van. Ez meggyőződésünk. Jó néhány oka van ennek, de főként biztonsági okokból. Beszédemben röviden szóltam erről. A biometrikus adatok fontosak, hiszen az úgynevezett John Smith probléma fellép, hogyha valakit letartóztatunk, megállítunk, akinek ugyanaz a neve, mint valakinek, aki már benne van a rendszerben. Ha van egy Carlos Coelho, vagy Carlos Coelho-t körözik, és én át akarok lépni egy határt, akkor én kerülhetek bajba, mert egy másik Carlos Coelho veszélyforrás jelenthet. De az új nyomatommal bebizonyíthatom, hogy én nem az a Carlos Coelho vagyok, aki benne van a rendszerben. Ez a fajta biometrikus adat, szolgáltatás adatgyűjtés megelőzheti azt, hogy rosszul azonosítsunk embereket. Illetve sokkal egyszerűbb, így szinte lehetetlen, gyakorlatilag lehetetlen valakinek a személyiségét meghamosítani, miközben személyigazolványa ez viszonylag könnyen megy ha ellopnak egy autót, akkor csak azt tudjuk, tehát csak azt tudjuk megkérdezni a rendszertől, hogy lopott autó ez vagy sem. Azonban egy újabb rendszerrel össze lehet kötni az autót egy személlyel, teljesen más a megközelítés hogyha egy egyszerű lopott autóról van szó, vagy egy olyan autóról, amely kötetésbe kapcsolatba hozható egy bűncselekménnyel. Teljesen másképp áll az ügyhöz a rendőrség. Ez a fajta információ a SIS-2-ben majd rendelkezésre áll. Ezért van szükségünk a SIS-2-re. És végezetül Madame Jotovára és a bolgár kollégám felvetésére hagy reagáljak, akik azzal kapcsolatban tettek fel kérdést, hogy Bulgária és Románia mikor csatlakozhat a Schengeni övezethez. Múlt héten a bolgár miniszterelnök helyettes, aki egyben belügyminiszter is vendégül láthatók itt az Európai Parlamentben, aki azt mondta nekünk, hogy az Európai Parlamentnek elmondhatók neki, hogy ez egy politikai prioritás, politikai prioritás számunkra, hogy Bulgária és Románia belépjen a Schengen övezetbe, hiszen ugyanaz az európai családhoz tartozunk. Ez a politikai szándékunk. Ugyanakkor, amikor Schengenről beszélünk, a politikai szándék édeskevés az értékelési rendszerben az, e, is jóvá kell hagyni ennek a két országnak belépnie, és jelenleg ebben az értékelési rendszerben nem veszünk részt, ez egy kormányközi rendszer, e, és most Kupen Szúr a belga elnökség nevében tudná erről többet mondani. A tagállamoknak azt kell ellenőrizniük, e, hogy a belépni kívánó országok minden kritériumnak megfelelnek-e, ezt egyhangúan kell megszavazniuk a tagállamoknak. Tehát elsősorban Bulgária és Románia feladata az, hogy bebizonyítsák, hogy készen állnak a Schengen övezethez való csatlakozásra. Mi természetesen önök mellett állunk, de fontos, hogy magas szintű biztonságot garantáljanak, hiszen kölcsönös bizalom nélkül Schengen nem tud működni. Meg kell arról bizonyosodnunk, hogy a Románia és Bulgária által elvégzett határ ellenőrzések megfelelnek annak a minőségi elvárásnak, amit a többi már Schengeni tagállam elvár önöktől. Remélem, hogy jó eredményt hoz ez az értékelés, és remélem, hogy önök minél hamarabb csatlakozhatnak hozzánk. Obrigado, señor Coelho. No. Köszönöm szépen, Coelho úr. Most pedig ez Kafé asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Először is egy konkrét felvetésre válaszolnék, de rögtön elkívánom mondani, hogy és egyébként ezt mindenki kihangsúlyozta, aki ma szólt, hogy az egész Schengeni övezet alap gondolatának a középpontjában az állampolgárok állnak. Tehát pontosan ez a legfontosabb, hogy az állampolgárok szabadságát biztosítsuk, garantáljuk, és az ő jogaikat védjük. Tehát ez egy nagyon határozott vélemény, ami itt a vitából kiderült. Ugye hazám álláspontja a nemrégi fejleményekről szólva, eh, hogyan fogalmazzak, valóban kellemetlen helyzet adódott, néhány baráti országgal szemben kellemetlenségek adódtak, de eh, egy kis eh, megértést is tapasztaltunk Franciaországban. Ugye egy 11 millió személyről van szó, 9 millió Európai Uniós állampolgárról, tehát itt nagyon-nagyon súlyos szegénységben élnek. És persze olyan népcsoportról van szó, akik a saját hazájukban is a diszkriminációt kénytelenek elszenvedni, tehát javítani kell az ő helyzetükön mindenütt. Európai Uniós szintű lépésre van szükség, de szeretném azt kiemelni, hogy a kormány az elmúlt időkben aktív lépéseket tett, küldöttek, elutaztak Bukarestbe, és találkoztak a roma integrációs ügyekért felelős hivatalnokokkal, kormányhivatalnokokkal. Románia elkötelezte magát amellett, hogy a párizsi rendőrség rendelkezésére bocsájt majd négy tisztviselőt, úgymond, akikkel együttműködve az embercsempész hálózatokat felszámoljuk. Tehát az együttműködés már zajlik, és a fő a feladata az, hogy a nehéz helyzetben élő állampolgároknak is tiszteletben tartsuk a jogait, őket is megvédjük. Franciaország többször is lépett már, nagyon határozottan kifejezte azt a azt az álláspontját, hogy az európai jogszabályokat mindig bekívánja tartani. Elképzelhető, hogy bizonyos megfogalmazásbeli hibák voltak, de ennél részt tovább nem kívánok menni. Az alapüzenet az világos, de szeretem volna biztosítani arról, hogy hallottam az ön felvetését, tudomásul vettem, és haza fogom vinni ezt az üzenetet magammal. Természetesen, ami pedig a többieket illeti, a származási országoknak is megvan a maguk feladata, a saját állampolgárékkal kapcsolatos kötelezettségeknek eleget kell tenniük. Hogyha a szerződés hármas cikkére gondolunk, akkor ugye ebből kiderül, hogy nem lehet más tagállamokra ráterhelni a saját állampolgárainkat, úgymond, hanem az emberi méltóságot, az emberi méltóságukat nem szabad megsérteni, a saját állampolgárakról gondoskodnia kell minden tagállamnak, természetesen koordinálva a munkát a többiekkel. A jövőben azt hiszem eh, mindannyiunknak egy kicsit eh, nagy lelkűbben kell viszonyulnia az eseményekhez, meg kell tudnunk bocsátani és felejteni. A francia kormány minden támogatást meg fog adni, ami szükséges. Már pénzügyi eh, segélycsomagokat is bejelentett, méghozzá igen komoly összegre rúgó segéről van szó. A francia kormány mindenképpen biztosítani fogja azt is, hogy ezeket a pénzeket a megfelelő módon használják fel annak érdekében, hogy a nehéz helyzetben élő népcsoportok megkapják az őket megillető méltóságot. Elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek, mert sikerült a mai két ülést lezárni, amelyet ma délelőtre ütemeztünk be és így végül megkezdődhet ennek a kétnapos szemináriumnak a záró ülése, és éppen ezért rögtön át is térünk az zárásra, és megkérem, hogy csatlakozzanak hozzánk a következő előadók, Olga Zrinen asszony, aki a belga szenátus tagja, hogy megkezdhessük a vitát. Köszönöm.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 Brienne. Yes. À bientôt. J'essaierai de passer cette Dear colleagues, honorable... Kedves kollégák, tisztelt képviselők! Tehát ismét megköszönjük az együttműködésüket. Kérnék mindenkit, hogy foglalja el a helyét, ez nagyban segítene minket abban, hogy a szeminárium záró ülését meg tudjuk tartani. Tehát ahogy mondtam, ez már a záró ülés, ami természetesen nyitva áll minden képviselő előtt, aki részt kíván venni, vagy hozzá kíván szólni a záró megjegyzések után. Most következnek tehát a záró megjegyzések. Először én, mint a LIBE szakbizottság elnöke, igyekszem tartani az időt, hogy aztán senkit ne tartsunk fel. Tudjuk, hogy vannak, akik nagyon messziről utaztak ide, hiszen a sok különböző tagállamból érkezett képviselő kollégáink még hosszú utat kell megtegyenek hazáig. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy mi az Európai Parlamenten belül adhatunk otthont ennek a nagyon fontos parlamentközi bizottsági munkának, hogy itt közösen vitathattuk meg ezeket a témákat és eszmecserét folytathattunk az Európai Unió tagállamainak eh, parlamenti képviselőivel és az európai parlamenti képviselőkkel. Ez a záró ülés természetesen nem kíván semmilyen eh, kérdést újra megnyitni, vagy új eh, ítéletet alkotni. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy ez már megtörtént, nagyon érdekes és gyümölcsöző vitát folytattunk az elmúlt időszakban. Inkább az értékelés helyett inkább ö, záró megjegyzéseket, záró gondolatokat osztanék meg önökkel. Azt szeretném elmondani, hogy én hogyan értelmezem ezt a szakaszt, egy új működési, koncepcionális fázisban is vagyunk most új fejezetet írunk az európai folyamat történetében. És azt hiszem, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése volt a fordulópont, amely ezt az új szakaszt most fémjelzi. A Lisszaboni szerződés után a szabadság, biztonság és jog térsége, ami ugye Amsterd, amit az Amsterdami szerződés hozott létre 97-ben, végre egy önálló célkitűzésé vált, egy önálló európai prioritássá, tehát a saját lábára állt, úgymond. És ennek a létrejötte most már az európai és nemzeti szintek interakciója eredménye. Tehát itt az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek működnek együtt annak érdekében, hogy jobban tudjuk megőrizni az európai állampolgárok számára a biztonságot, a szabadságot és a jog érvényesülését. Az alapvető emberi jogok ennek a Lisszaboni menünek a hozzávalói. A Lisszaboni szerződéshez csatolt kartát sohasem feledhetjük el, nem söpörhetjük a szőnyeg alá. Mindenkinek mindig emlékeznie kell arra, hogy itt nem csak arról van, hogy a szerződések konszolidált változata, ez a Lisszaboni szerződés, hanem itt bizony benne van az alapvető emberi jogok kartája is. Ez jogilag kötelező érvényű, és az európai állampolgárokat helyezi az európai intézmények az egész integráció közepébe. Ők a legfontosabbak. Természetesen hatékonyabbá is teszi a tevékenységünket, és a legitimáció is nagyobb. Ezért fontos, hogy helyesen járjunk el. A szubszidiaritás és a proporcionalitás elvei jogosak. Ezek, ezen elvek alapján erősítjük meg az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti munkakapcsolatot. Mi vár tehát ránk? Egy hosszú út, közös munka. Az Európai Unió belső biztonsági, stratégiájának a kidolgozása nem kis feladat az ehhez szükséges intézményeket is ugye létre kellett hozni, például a kózi, és ezek ki kell, hogy egészítsék a nemzeti szintet, a nemzeti stratégiákat. Az EU jogszabályok finomításával, finomításán dolgozunk, és éppen ezért üdvözlünk minden eh, hozzászólást ezen a szemináriumon. Még a kritikát is örömmel fogadjuk, mert nagyon hasznos a számunkra. Ezek alapvető fontosságú dolgok. A kritikákat is ugyanúgy feljegyezzük. Ezt a, az elmúlt két napban megtettük. A mostani alkalom azt is bemutatta, hogy egy új fajta együttműködésbe léptünk át, egy új szakasz következett, hiszen most az ügynökségek, amelyek ezzel a térséggel kapcsolatosan tevékenykednek, ellenőrzése is szükséges. Ők erősítik a tagállamok közötti együttműködést, de minden egyes lépésüket koherens módon kell megtegyék. Annak érdekében, hogy elkerüljük a duplikációt. Valamint garantáljuk a szolidaritást, a működési szolidaritást és a proporcionalitás elvét. Ez ugyanis minden tagállam javára válik. Éppen ezért életbevágó, hogy ez a fajta együttműködés is nagyon szigorú parlamenti ellenőrzés tárgya legyen az Európai Parlament által, illetve a nemzeti parlamentek által is ellenőrzött legyen ez a folyamat. Mit jelent ez? Az Európai Bizottságnak fel kell gyorsítania ezt a folyamatot, hogy ezek az ügynökségek a Lisszaboni szerződésnek megfelelően alakuljanak át és 2011 vége előtt le kell zárni ezt a Lisszabonizációt. Tudjuk, hogy a tárgyalások már zajlanak, és persze azt is tudjuk, hogy nem lesznek könnyűek, sok időre van majd szükség. A szakbizottság szándéka az, hogy a szövegek kapcsolatos tárgyalásokat 2013 közepére lezárjuk, tehát reméljük, hogy a régi harmadik pillérbeli joganyag liszabonizációja lezárult. Tehát erre egy öt éves terminust adunk. És mit teszünk addig? Arra kérjük a többi intézményt és a tagállamokat, hogy próbáljanak pragmatikus, gyakorlatilag megoldásokat találni az európai, illetve nemzeti szinten is. Arra, hogy a demokratikus ellenőrzés működjön és oszták meg az információkat egymással. Csak így tudjuk teljesíteni a feladatainkat, e, és így tudunk eljárni azoknak az állampolgároknak az érdekében, akiket képviselünk nemzeti, illetve európai szinten. Ennek a mostani konferenciának minden résztvevőjét arra kérem, hogy tegye meg tegye meg mindent annak érdekében, hogy a Libe szakbizottsággal kapcsolatban maradjon a jövőben, annak érdekében, hogy formálisan és informálisan is együtt tudjunk működni, és rendszeresen cseréljük ki a tapasztalatainkat, információinkat. Ennek érdekében javaslunk egy utánkövető ülést, tehát ami a mostani konferenciát folytatná, a következő elnökségek alatt ugyanilyen módon szerveznénk ezeket az üléseket, áttekintenénk, hogy mi az, ahol sikerült előrehaladást elérni, és hol vannak még hiányosságok. Végül pedig az értékelésekhez, amelyeket hallottunk az ügynökségekről, egy pici politikai tartalmat is tegyünk hozzá. Ugye a szabadság, a biztonság és jog érvényesülésének térsége a Europol, az Eurojust, a Frontex, a Schengeni rendszerek, mind-mind itt működnek. Mi mindannyian parlamenti képviselők vagyunk, kedves kollégák, és a parlamenti ellenőrzésről beszélünk. Nem szabad megfeledkeznünk soha arról, hogy állampolgárokat képviselünk. És ez egy nagyon komoly lépés, amelyet végre megtörténni látunk így a Lisszaboni szerződéssel. Nem csak a belső piacról beszélünk, a közös pénzről, az európai gondolat sikeréről beszélünk, hanem arról a sikerről is beszéltünk, hogy ezeket az alapgondolatokat végre ö, sikere tudtuk vinni, az európai állampolgárság ö, gondolatát. Többször is felhívták arra a figyelmet, hogy még elég nagy a kavarodás. Valamennyi ügynökség és testület, amely ezen a területen dolgozik, segítséget kell, hogy nyújtson a tagállamoknak, nem, a helyet, nem helyettük végzi el a feladatokat, tehát koordin, a koordinációban segít. Nem kívánják elvenni a tagállamok hatáskörét, a cselekvési hatáskörét, hanem a saját támogatásukat kívánják hozzátenni a munkához, közös célokkal, közös eszközökkel. Nagyon nehéznek tűnik ezt megvalósítani a gyakorlatban, de az az igazság, hogy igen, komoly erőlehaladást sikerült elérni már egy ennyi rövid, ennyire rövid időn belül. Nem volt az olyan régen, hogy elindult az egész. Emlékezzünk csak vissza, 25 évvel ezelőtt tették meg az első kezdő lépést, ugye, a Schengeni megállapodással, és kikírták ezt alá mindössze öt tagállam, most pedig szinte az összes Európai Uniós tagállam aláíró, sőt, még unión kívüli országok is részt vesznek ebben az övezetben és elfogadják ezeket az egyezményeket, amelyek ehhez kapcsolódnak, gondolok itt a Dublinira is. Azt hiszem, hogy ez utat mutat Persze mindig vannak problémák, itt a szemináriumon is elhangzott, hogy van még nemzeti vonakodás, nemzeti ellenállás, és ez bizony visszahúzó tényező, amivel foglalkoznunk kell. Hallottunk néhány példát, én csak emlékeztetnék mindenkit ugye az ügyészségi hivatalra, erről is beszéltünk. A spanyol elnökség alatt tartottak egy szemináriumot, amelynek az volt a célja, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye a Lisszaboni szerződés életbelépése után ezt fel kell állítani, és természetesen ez logikusan következik az európai integráció folyamatából. Tehát teljesen logikus az a folyamat, hogy a közös problémákat közösen próbáljuk megoldani európai szinten, egy igazi, valódi európai szinten. Ugye nem az szerepel a szövegben, hogy kötelező a közös európai büntető törvénykönyv létrehozása, de azt hiszem, hogy a konvergenciát biztosan el kell érnünk. Tehát szükséges lesz az, hogy a jogi fogalmakat egymáshoz igazítsuk, az intézmények együtt dolgozzanak annak érdekében, hogy közös vonásokat azonosítsanak. Így tudjuk azonosítani azokat a típusú cselekményeket, viselkedéseket, amelyeket mindenki, amelyekkel szemben mindenki fellép legyenek ezek bűncselekmények, vagy a nemzeti határokon túlnyúló tevékenységek, amelyekkel egyedül a tagállamok nem tudják felvenni a versenyt. Tehát ez igaz, hogy sok a nehézség, ezeken túl kell lépni, ezeket le kell küzdeni. Van remény. Az a záró gondolatom tehát, hogy nagyon fontos a mi hozzáállásunk nagyon fontos az elszántság, hogy együtt kívánunk dolgozni végig, nem csak a, a technikai részletek kidolgozása terén. Persze erről sem szabad megfeledkezni, hiszen nagyon nagy szakértelem kell az itt elvégzett közös munkához. A Lisszaboni szerződés nem könnyítette meg a dolgunkat, sőt, egy kicsit tovább bonyolódott a helyzet, hogyha az intézményekre gondolnak, ezt a komplexitást, amit a szerződés előír, hát ez sokkal nagyobb terheket ró ránk, mint korábban az Európai Unió történelmében. Egyszerűen meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan tudjuk a közös erőfeszítéseinket sikerre vinni, időről időre összegyűlni és együtt dolgozni. Hogyan tudunk értelmet adni ennek a folyamatnak? Hogyan lesz ennek gyakorlati jelentősége? hogyan tudjuk az állampolgárainkat a megfelelő módon szolgálni, nem csak a technikai értelemben, a szakmai értelemben, hanem a politikai értelemben is. Tájékoztatni kell az állampolgárokat, hogyan tudjuk elérni, hogy többet tudjanak, és hogy jobb információkkal, frissebb információkkal rendelkezzenek arról, hogy mi zajlik itt. Láttuk tegnap is, és ma is, hogy vannak félreértések, és előfordul, hogy még saját magunknak is tisztáznunk kell, hogy most akkor pontosan mi is a helyzet, mi igaz a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, és mi nem. Az intézményekről, az ügynökségekről, ahogy beszéltünk, erre gondolok. Mi igaz, és mi nem. Mi az igazság a Schengeni övezettel kapcsolatban? Tehát ezeket a pontokat tisztáznunk egy saját magunknak is, és ezután tudjuk az állampolgáraink felé közvetíteni ezt az üzenetet, mert nekik nem sok információjuk van, ők nem tudják, hogy mi zajlik itt, nem tudják, hogy mi történik. Annak érdekében, hogy együtt tudjunk dolgozni, el kell mondanunk, hogy minden róluk szól, minden az alapvető jogokról és az állampolgárainkról szól, és el kell nekik mondani, hogy mi azért dolgozunk, és azért zajlik ez az e, intézmény közé és parlament együttműködés is, hogy az ő érdekeiket képviseljük és hogy őket jobban képviseljük. Most pedig átadom a szót Olga Zihen asszonynak, aki a belga szenátusból érkezett, és a szenátorasszony beszéde után majd megnyitom a vitát. Köszönöm, hogy megadta nekem a szót, elnök úr, és hogy volt európai parlamenti képviselőként, elmondhatom a véleményemet. Jelenleg szövetségi szinten dolgozom, de Belgiumban más szinten is dolgoztam, és nagyon fontos, amit elmondott a kollega úr, hiszen az az értetlenség, ami ezt a kérdést övezi, és azt, hogy mi történik, ez fontos, ezzel valamit kezdenünk kell. Európai szinten komoly nehézséget okoz ez nekünk, hogy elfogadják gondolatainkat, javaslatainkat. A képviselettel kapcsolatban az emberi szabadságokkal az állampolgárjogokkal, az elszámoltathatósággal, a demokratikus ellenőrzéssel kapcsolatban az emberek nem védik úgy, hogy ezek a jogok valóban érvényesülnek, hogy ezen jogaikat százszerzalékosan garantálnák Európában. Ezért alapvető igény mutatkozik arra, hogy az európai és nemzeti parlamenteket eh, ezügyben eh, összefogjuk. A demokratikus elszámoltathatóság kérdése kéz a kézben szorosan összefügg a az Europol vagy az Eurojust operatív kapacitásaival, hiszen amikor ezek az ügynökségek eh, létrejöttek, eh, akkor teljesen más volt a helyzet Európában. Ebben természetesen a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselői játszhatnak kulcsfontosságú szerepet, hogy valóban a demokratikus felügyelet vagy ellenőrzés jogát gyakorolják. A kormányok dominánsak ezen a területen a parlamentekkel szemben. Nem teljesen A nemzeti parlamentek is joggal panaszkodnak arra, hogy nem tudnak megfelel, nem tudják megfelelően ellátni a felügyeleti eh, szerepüket. Létrejött egy olyan intézményi eh, rendszer, amely a demokratikus felügyeletet biztosítja. Elmondhatjuk, hogy a Lisszaboni szerződés rendelkezései Fontos, hogy egyértelműen lefektessük, hogy mi az Európol és az Eurojust feladata, de hasonlóan fontos az, hogy ki és hogyan gyakorolja a demokratikus ellenőrzés jogát, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek milyen mértékben pontosan hogyan tudják elszámoltatni ezeket az ügynökségeket, hogyan lehet a nemzeti és az európai képviseleti szintet összekötni. Persze mindezt úgy kell tenni, hogy ne felejtsük el, hogy a politika nem technokrata, nem automatikus dolog. Éppen az a hozzáadott értéke a politikának, hogy az emberek jogainak a felügyeletén felül hozzáférést biztosítunk az őket érdeklő információhoz, illetve jobban jobb minőségű információhoz juthatnak. Ez persze a nemzeti parlamentek bevetett hit erősítésére, illetve ez főleg az Európai Parlament iránti hit erősítésére van szükség. A költségvetési hatáskör nagyon fontos a demokratikus felügyelet szempontjából, de a nemzeti parlamentekben Mikrofon úgy tűnik, hogy kikapcsolt. Voilà. Est-ce qu'il Et voilà. Azt a vitát kell folytatnunk, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közös részvételével valamilyen felügyeleti bizottságot létrehozzunk-e, és erre a kérdésre a válasz. Igen, akkor felmerülnek további kérdések, mi szerint e, milyen gyakran kerüljön sorülésre? pontosan mik legyen, mi legyen az eljárás rend. Ezek mind olyan kérdések, amelyekről fontos beszélnünk, mert ha a maihoz hasonló üléseken veszünk részt, akkor néha sajnos minden jó szándék ellenére nem mindig tudunk kézzel fogható előrelépést elérni, ami ez Eurojustot, illetve 85-ös cikk kimondja, hogy a parlamentek az Eurojust tevékenységét kell, hogy felügyeljék a nemzeti parlamenteknek fontos szerepet szán a szerződés. A nemzeti parlamenteket tájékoztatni kell, hogy az egyértelműen olvasható a szerződésben. Tehát rendelkezésünkre állnak a megfelelő eszközök a felügyelethez, az értékeléshez. felmerül a kérdés, hogy a nemzeti parlamentek közül hányan kérnek információt, beszámolót, ezeket milyen időn belül kapják meg, és fontos, hogy ugyanúgy olvassuk, ugyanaz legyen az olvasatunk. éppen ezért el kell azon gondolkodnunk, hogy milyen visszajelzést várunk, milyen visszajelzést kérünk Erről kell először megállapodnunk. Ha jól tudom, akkor a Eurojustot létrehozó tanácsi rendelet csak a tájékoztatás írja elő, és ebből szervesen következnek további kérdések. A 2002-es tanácsi döntés 32-es cikk két, eh, hogyha ki tudnánk terjeszteni nemzeti parlamentekre, akkor ez eh, lehetővé tenné, hogy az Eurojust eh, felügyeletét jobban ellássuk? Nem lehetne valahogy ezt a rendelkezést megerősíteni? A, mondjuk egy közös bizottság nem lenne egy jobb formája annak, hogy ellássuk ezt a fajta demokratikus felügyeletet? Hangsúlyozom azt a tényt, hogy a parlamenti felügyelet vagy ellenőrzés azt jelenti az én értelmezésemben, hogy választott képviselők eh, látják el eh, ezt a felügyeletet, a cél tehát nem az, hogy az egyéneket tovább ellenőrizzük, egyáltalán nem. Pontosan az a cél, hogy az egyének jogainak védelmét garantálják, hogy ezen a demokratikus alapjogok érvényesülését garantálják, ehm, figyelemmel kövessék hogy nem sérülnek az emberek alapjogai. Főként egy ilyen bonyolult összetett óriási nagy unióban, mint amiben élünk. A demokratikus ellenőrzésnek önmagának eh, is roppant átláthatónak és demokratikusnak kell lennie, különben fabatkát sem ír az egész. Köszönjük szépen, most pedig egy néhány percre, akkor az utolsó vitára. Mindjárt megnyitom itt a kört. Az olasz parlament képviselőjének adom meg elsőképpen a szót. Köszönöm szépen. Most... Köszönöm szépen. Nagyon fontosak az itt elhangzottak. Az Európai Uniós szinten és a tagállami szinten a szervezetbűnözés, a terrorizmus elleni küzdelem nagyon fontos, az illegális bevándorló, bevándorlás a szemeli küzdelem is nagyon fontos, és közben ugye a szabadság, biztonság és jog érvényesülésének térségének a megteremtése fontos. De egyik tagállam sem rendelkezik a megfelelő eszközök és lehetőségekkel, hogy ez biztosítsa. Éppen ezért van a közös tevékenységre szükség. Úgy tűnik, hogy megfelelő a politika, de az ügynökségeket fel kellene szerelni a megfelelő eszközökkel, és el kellene látni a szükséges pénzügyi eszközökkel is, hiszen nem tudnak másképpen együttműködni a nemzeti hatóságokkal. Ami tegnap elhangzott ugye a Frontex-el kapcsolatban, el kell, hogy mondjuk az Eurojust és az Europol kapcsolatban is. Valóban sokkal határozottabb együttműködésre, jobb információ cserére van szükség, csak így lehet fölépni a terrorizmus és a szervezetbűnözéssel szemben. A külső határok védelme, hogy elkerüljük azt, hogy ezeket az embereket kihasználják az emberkereskedők, és aztán ennyire kétségbeesett helyzetbe kerüljenek, nem lehet azt elmondani, hogy csak a leginkább a bevándor, illeges bevándorlásnak leginkább kitett országoké a feladat megoldása, hanem teljesen nyilvánvaló, hogy szolidaritásnak kell megnyilvánulni. Tegnap hallottam az itt elmondottakat, a kollégáim által elmondottakat Olaszországban, tehát szükségünk van támogatásra azért, hogy az alapvető jogokat megvédjük a nemzeti a nemzetállamok lépéseit európai szintű támogatással kell kiegészíteni, megfelelő intézkedésekkel, garanciákkal, legyenek itt akkor ezek az ügynökségek, amelyek segít, segítik a, a tagállamok által végrehajtott lépéseket, ami pedig a jövőbeni munkát illeti. Be kellene vonni valamennyi európai parlamenti képviselőt is ezeknek az ügynökségeknek a munkájának a kialakításába a tagállami képviselőket ugyanígy. Valahogy jobban kellene, javítanunk kellene ezeknek a témáknak a kezeti, kezelését. Nagyon-nagyon fontos kérdésekről van így szó, ahogy elmondtam. A Stockholmi program ezeket is kiemelte. A legutóbbi konferencián az Európai Bizottság is részt vett, és egy konzultációs anyagot mutatott be, mielőtt még a e, joganyagok megszülettek volna az eurojust és az Europollal e, kapcsolatban. Egy ilyen konzultációs folyamatnak az előnyei nagyon világosak, hiszen így sokkal jobb és kiegyensúlyozottabb, gyakorlatilasabb megoldásokat lehet találni, és hogyha van egy ilyen konzultációs folyamat, akkor el tudjuk kerülni azt is, hogy mondjuk rossz vágányra e, megyünk, rossz vágányra siklik ki ez a politika. Tehát így valóban hatékonyan működő egységes térséget tudunk létrehozni, a szabadság, jog és biztonság térségét. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr, és Karitis Mr. Karitis, tehát Karitis úr következik a görög parlamentből. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. A utóbbi két napban figyelemmel kísértem a vitát, és el kell, hogy mondjam, hogy egyetértek azzal, a következtetéssel úgy mond, hogy a szabadság, biztonság és jog térsége még tovább kell, hogy fejlődjön, már így is vannak késedelmek, tehát fel kell gyorsítanunk a munkát. A nemzeti parlamentek is késlekednek egy picit. A nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek is ösztönözni kell, támogatnia kell ezt a folyamatot. Mit is akartam mondani? Az elkövetkező elmúlt két napban különböző témákkal foglalkoztunk, és remélem, hogy az intézmények és a me- európai mechanizmusok megerősítésének az eredményeképpen jobban tudjuk majd védeni állampolgárainkat, jobban tudjuk kezelni az illegális bevándorlást, a szervezetbűnözéssel, terrorizmussal szemben jobban fel tudjuk venni a harcot. Ezek olyan aspektusok természetesen, amelyekről nem feledkezhetünk meg, de az emberi jogok védelme szintén egy ilyen, és ezeket az értékeket is ugyanilyen szinten kell kezelnünk, nem veszhet el eh, az emberi jogok védelme a munka közben. Hallgattam a hozzászólókat, és azt is értettem, hogy eh, kiderült ugye, hogy az egyes tagállamok helyzete különböző, mindenkinek más nehézségekkel kell szembenézni, és vannak olyan tagállamok, amelyek a legnehezebb helyzetben vannak, ugye hallottuk Olaszország példáját, és Görögország is hasonló helyzetben van, hiszen különös nehézségekkel néz szemben, nagyon nehéz ez a teher, az illegális bevándorlás, a csempészet és így tovább, ezek a e, jelenségek megfigyelhetők. Tehát itt az európai szolidaritást ki kell fejezni, de nem csak szavakban, hanem tettekben is. Valamilyen konkrét e, megnyilvánulása kell legyen az európai szolidaritásnak, és itt gondolok pénzügyi segítségre, de emellett válaszokra is. Rengeteg kérdést hallottunk az elmúlt két napban, amelyekre nem hallottunk választ nagyon fontos, hogy megvédjük az Európai Unió külső határait. És elítéljük például azt is, amit Törökország a tengeri határainál tesz, de mondjuk a szárazföldi határainál is ez, az ilyen típusú politikát az Európai Unió valamennyi tagállamának el kell ítélnie. Nem lehetséges, hogy így, hogy valaki másképpen viselkedjen. Szankciókat kellene bevezetni, konkrét szankciók, szankciókra van szükség, mert az aláírt megállapodásokat sértik meg. Aztán erősítsük meg Dublin 2-t, front, a Frontexet és az Európolt is. Ezzel a megjegyzéssel szeretném lezárnia hozzászólásomat, az európai állampolgárok, hogyha úgy érzik, hogy nem védik meg őket, akkor ez csak rontja a helyzetet, csak a rasszizmust és az gyűlöletet erősíti, és több, tovább folytatódik ez a bizalomvesztés, egyre kevésbé fognak az európai állampolgárok bízni az EU-s intézményekbe. Mi nemzeti parlamenti képviselők, akár európai parlamenti képviselők, figyeljük a folyamatokat, ez mindenhonnan eh, látszik. Minden eh, intézkedést, amit az európai szinten hozunk meg, precízen kell eh, megfogalmazni és kommunikálni az európai állampolgárok felé, olyan intézkedéseket kell hozni, ami az ő életüket könnyíti meg, az ő mindennapi életüket. Nem gondolhatunk állandóan az egységes pénzre, a közös pénzre, a közös kereskedelem politikára, és így tovább. Olyan politikákat kell megerősítenünk, amelyek az állampolgárok hétköznapi életét és biztonságát befolyásolják. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gomez asszony következik a Libe bizottságból. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez az eszmecsere nagyon hasznosnak bizonyult. Én úgy gondolom, hogy továbbiabban is érdemes lenne itt a parlament részéről közösen a nemzeti parlamenti képviselőkkel üléseket szerveznünk. Egy dolgot szeretnék kiemelni. A kétnapos vita is azt mutatta, hogy nagyon sok előrelépést élhettünk meg. Két évtizeddel ezelőtt senki sem gondolta volna azt, hogy ilyen messzire fogunk majd jutni, tekintettel ugye a tradicionális szuverenitásra és annak értékeire az egyes nemzetállamokban. Ezért olyan lényeges számunkra parlamenti képviselőként, hogy elutasítsuk, hogy újra és újra szükség van a elutasítsuk annak a hangoztatását, hogy szükség van a közelítésre és a hatékonyság növelésére, amikor a polgárainkat próbáljuk megóvni. Az egyik ilyen megfontolás volt ugye az Európai Ügyészség életre hívása. A globalizáció idején élünk egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi bűnözés minden alkalmat megragad, és egyre nagyobb lehetőségek birtokába kerül. Az Európai Ügyészség intézménye nélkül, és egy európai ügyész nélkül egyszerűen nem fogunk tudni megbújirkózni azzal a feladattal, hogy az Európai Uniós polgároknak a szabadságát és jogait szavatolni tudjuk. Nagyon sok minden elhangzott, Schengennel kapcsolatban is a vita során Coelho úr nagyon világosan kifejezte, hogy itt az Európai Uniós polgárok védelmére kell helyezni a hangsúlyt olyan külső veszélyekkel szemben, amelyek leselkedhetnek a polgárokra. Sokszor azonban nem látjuk a fától az erdőt, és a belső veszélyeket nem veszük észre. Tehát a külső és belső veszélyeket egyaránt kezelni kell. Tehát ahol a biztonsági tekintetben vannak még deficitek, ezeket mindenképpen le kellene dolgozni. Sok a feladat természetesen. Van egy részről a parlamenti ellenőrzés, mint feladatkör, de a feladatunk közé tartozik az is, hogy az ellenállást a tagállamok részéről és a politikai erők részéről mutatkozó ellenállás ellen dolgozzunk, akik nem támogatják ezt az eszközt, azaz az Európai Ügyészség intézményét, amelyiknek ugye transnacionális kompetenciája volna. Az Europol, a Eurojust, a Frontex vagy Schengen tulajdonképpen az ügyészséggel is olyan lehetőség nyílna, hogy a nemzeti hatóságokkal közösen, együttműködve hozzáadott értéket vonultassunk fel. Köszönjük szépen. Piotrovics úr következik a lengyel parlament képviseletében. Köszönöm. Hallgattam a nagyon érdekes felszólalásokat, és a vitát is nyomon kísértem az elmúlt két napban. És hát kétség kívül az Európai Uniónak szüksége van nagyon fontos intézményekre ahhoz, hogy megfelelően működhessen. Ez azt hiszem kézenfekvő. Ugyanakkor óvatosnak is kell lennünk mert az adminisztráció, az igazgatás, a bürokrácia csak nő, és azért egy kicsit vissza kell fognunk magunkat. Ebben az összefüggésben azt kell mondanom, kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy az Európai Ügyészség hivatalát felállítsuk. Egy olyan intézmény, amelynek nincsenek jogi eszközei, nem tud megfelelően működni. Véleményem szerint sokkal fontosabb lenne, hogy a meglévő intézményeket használjuk fel, ahelyett, hogy újakat állítsunk fel. Gondolok itt arra is, hogy megfelelő eszközöket kellene kreálnunk, hogy az együttműködést a nemzeti parlamentek, illetve a nemzeti ügyészségek közötti együttműködést előmozítsuk. Tapasztalatból tudom azt, hogy vannak persze deficitek ezen a területen. Gondoljunk csak a jogsegélyek nyújtására, a nemzeti ügyészi hatóságok részéről. Úgyhogy én nem hinném, hogy újakat kellene tehát felállítani, hanem a meglévő intézményekre kellene támaszkodni, mert különben túl sok lesz a bürokrácia, és ez pedig nem hatékony a működést nem fogja előmozdítani. Diaz de Mera képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Először is a pódiumon ülők összefoglalásai, bevezetői és az itt elhangzottakat szeretném pozitívan értékelni, ami pedig a jövőt illeti. Ugye az ellenőrzési eljárásról beszéltünk ma, az Europol és a Eurojust ellenőrzéséről folyt itt az eszmecsere, operatív legyen, hatékony legyen, és nyilván abban a formátumban lehetne ez így, hogyha alkalmazzuk a tanácsi határozatot. Ott ugye egy, egy vegyes bizottságról volt szó, vagy egyfajta vegyes testületről, amelynek részes felei lennének a nemzeti parlamenti képviselők, illetve a Libe szakbizottság tagjai is. Egy ilyen vegyes parlamenti bizottság nagyon célzottabban, célzottan folytathatná a működését, kétszer évente összeülhetne, különleges, fontosságú események esetén pedig akár többször is. Brüsszelben kerülhetnének megrendezésre ezek az ülések, a napirendjük, a tartalmuk, pedig azok a költségvetési vonzató témák, amelyek hát vonatkoznak ezekre az intézményekre. Ezen kívül az aktuális események, valamint feladatkörök, amelyek arra az évre lettek kitűzve, illetve a tervezett feladatok, valamint a jelölések és az egyes résztvevőknek a hivatalos feladatai. Gondolok itt a tagokra, és egyéb személyekre. Aztán az ellenőrzési kompetencia felosztása, hogyha különleges eseményekre kerülne sor. Végezetül pedig ebben az összefüggésben arra is gondolnunk kell, hogy a tájékoztatást is ellenőrizzük egy-egy ilyen különleges eseményekre vonatkozóan, hogy kielégítőek-e ezek. A LIBE szakbizottság végé, részéről. Köszönöm. Ez a vita a nemzeti parlamenti képviselők számára lehetővé teszi, hogy jobban megértsék is, hogy miről van szó, illetve hogy a kétségeiket megfogalmazzák. Nemrégiben emelte ki azt, hogy valóban eh, vannak félreértések, tehát nem tudjuk pontosan, hogy eh, milyen kompetenciák, milyen feladatok vannak, és így tovább. Ezekre ki tudtunk térni az elmúlt két napban, nem régiben. Az olasz parlamenti képviselő kollégám is kitért erre. A nemzeti parlamentekhez kell szemben az Európai Parlamentnek nem kell úgymond jelentést tenni az egyes miniszterelnököknek, viszont 50 millió állampolgár nak kell úgymond jelentenünk a munkánkról, őket képviseljük, és minden vitának csak az emberek, az állampolgárok jogainak védelme kell, hogy a középpontjában legyen, és ez az itteni megbeszélésekből is kiderült. Ez a szakbizottság már több hónapja végzi ezt a munkát, és nem az olasz és libiai barátsági, nem csak az olasz és libiai barátsági szerződés alakulását kísérjük figyelemmel, hanem azt is, hogy az Európai Tanács és Líbia kapcsolatai hogyan alakulnak. Láttuk már, hogy mennyire nehéz az egyezménye kapcsolatos információkra szert tenni. És megismétlem még egyszer, hogy a Liben nagyon-nagyon figyelmesen kíséri ezeket az e- eseményeket, és az, hogy hogyan tartják be ezeket a megállapodásokat az érintett felek bizonyos dolgokra fel kell hívni a figyelmet, tehát ugye a, az, hogy a hibákra felhívjuk a figyelmet, az azt jelenti, hogy nagyon is odafigyelünk arra, hogy az egyes tagállamok hogyan járnak el. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Az ülésünk vége felé járunk, és nem látok kezeket a levegőben, tehát úgy látom, hogy nem kívánnak már hozzászólni a képviselő kollégák, úgyhogy azt hiszem rátérhetünk a végső lezáró megjegyzésekre, záró mondatokra. Hát hadd kezdjem én. Szeretném elmondani, hogy se, tehát nem kívánok válaszolni a itt elhangzott felvetésekre szerintem mindenki nagyon sokat tanult ebből a véleménycserőből, sokat gazdagodtunk mindannyian, ez kölcsönösen igaz. Szerintem mindannyian egy kicsit világosabban látjuk most a helyzetet. Mindannyian figyelemmel kísértük az egyes hozzászólásokat, és nagyon remélem, hogy ezek az anyagok, amelyek a rendelkezésükre állnak, hasznosak lesznek a jövőbeni munkájukban. Akkor, amikor visszatérnek majd a nemzeti parlamentekben a munkába, vagy itt az európai parlamenti képviselők visszatérnek a munkába. Tehát remélem, hogy fel tudjuk majd dolgozni ezeket az információkat, ezeket az értékeléseket. És így javítani tudjuk ezen a téren az együttműködést. De csak összefoglalásképpen hadd mondjam el, hogy mik voltak azok a kérdések, amelyeket többen többször felvetettek, különösképpen itt a vita záró részén. Először is az, hogy mennyire fontos az idő. Igen, valóban eljutottunk viszonylag rövid idő alatt igen komoly eredményekig, de még mindig vannak olyan, tehát ugye vannak olyan intézmények, amik nem léteztek, Frontex egész egyszerűen létezett, most itt van, működik, és velünk is marad. És bizony más most így az élet. Hála annak, hogy a Frontex létezik. És nem volt véletlen, hogy spanyol, sok spanyol és görög hozzászólót hallottunk, sok olasz hozzászólót, amikor a Frontex témáját vitattuk meg. Nem véletlen, hogy a máltai kollégák csatlakoztak. Mondjuk ők gyakrabban szóltak hozzá, mint a skandináv képviselők, ez természetes. De mi a lényeg? Hogy a Frontex tíz évvel ezelőtt sehol sem volt. 2004-ben hozták létre, 2005-ben kezdte meg a munkáját, és bizony érezhető a változás. A Kanári-szigetekről jöttön, hát én is onnan származom, de érthető, hogy az mindjárt a első kézből tapasztalják ennek a hatását. Nagyon sok ileges bevándorló érkezik ezeken a lélegvesztőkön, és a helyzet kezelése megváltozott. Komoly előrelépés történt már eddig, de viszont nem áll a rendelkezésünkre végtelen hosszú idő, öt évünk van arra, hogy a Frontex mandátumát, az Europol, az Eurojust mandátumát Lisszabonnak megfelelően alakítsuk. És az Európai Bizottságot is arra kell kötelezni, hogy időben végezze el a munkáját, és tegyen le valamit az asztalra. Nagyon fontos célokat tűztek ki maguk elé, ezeket teljesíteni is kell. Szalad az idő, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel kell dolgoznunk. Hangsúlyozzuk a szolidaritást és a proporcionalitást. A szolidaritás egyelőre elég halványan nyilvánult meg, nem igazán segítettük azokat a tagállamokat, amelyek ennek a küzdelemnek az élvonalában állnak, akik a leginkább érintettek és vészhelyzetekkel kénytelenek szembenézni. Görögországgal szemben, Görögországban ez már többször megtörtént. Tehát szólítsuk fel az európai intézményeket, és különösképpen a tanács figyelmét hívjuk fel erre jobban, hogy mutassanak szolidaritást, hiszen a szolidaritás elve az egyik európai alapelv, és a szabadság, biztonság és jog térségének a megteremtésekor nem lehet erről megfeledkezni. A külső határok most már az európai folyamat egy pillérét jelentik. Közös feladat, és én ezt most nem légből kapom, a szerződésben ez le van írva. És a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Ez mindenkire kötelező. A tagállamok tették ezt lehetővé, a tagállamok kormányai, államfők és kormányfők tették ezt lehetővé a tanácson keresztül, hát akkor tartsák is be a rendelkezéseket, a saját kötelezettségeiket kell teljesíteniük, a saját vállalásaikat. Végül pedig Azt is szeretném elmondani, hogy a jelenleg, az ügynökségek jelenlegi munkamódszereit és ellátottságát szeretnék sokan javítani, és több javaslatot is hallottunk. Voltak ma reggel is ilyen javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák az ügynökségek javítani a munkájukat. De azt el kell fogadnunk, hogy európai és nemzeti parlamenti képviselők vagyunk, mi az ellenőrzésben veszünk részt. Tehát a mi feladatunk az átláthatóság, az elszámoltathatóság biztosítása, mi az ellenőrzésben veszünk részt. A legitimáció a legfontosabb talán az európai állampolgárok szemében. Ez egy állandó feladat. Lépésről lépésre folyamatosan, rendszeresen végeznünk kell a munkánkat, és így egyre jobban belejövünk majd és egyre jobban tudunk együtt dolgozni ezeken a találkozókon. Végül pedig egy politikai eh, zárszó, politikai felhangú zászló, zárszó. Ha nem tudjuk sikerre vinni a munkánkat, annak komoly kockázatai vannak. A populizmus, az idegengyűlölet, a félelem, a dű és a félelem politikája uralkodik el Európában. Félnek az ismeretlentől, azoktól, akik az ajtón kopogtatnak, a látogatóktól, a turistáktól, a külföldiektől, a már mindenkitől, aki más. Egy globális világban nem lehet így viselkedni. Ez egész egyszerűen lehetetlen. És a globális világ viszont nem változik meg, ez nem visszafordítható folyamat. A globalizáció tény. Ezzel tehát együtt kell élni. Sokkal jobban kellene együtt dolgoznunk. Ha nem szeretnénk leragadni a részletekben, ha nem szeretnénk azt hallani, hogy itt idegengyűlölő beszédenek hangozzanak el ebben a parlamentben, ha nem kívánjuk a nemzeti politikákat populista, populistának látni, ha nem szeretnénk eh, rasszista hangokat hallani, ahogy ez már megtörtént a múltban, bizonyos választási kampányok során bizony voltak ilyen hangok. Tehát ha ezt el szeretnénk kerülni, akkor együtt kell dolgoznunk. Megköszönöm még egyszer mindenkinek az együttműködést, és azt is, hogy ezeket az itt elhangzottakat majd átadják a nemzeti parlamenti kollégáknak. Köszönöm, hogy részt vettek ezen az eszmecserén, és végül pedig megadom a belga szenátusból itt levő képviselőasszonynak a szót. Euh, a Nagyon fontos, ami elhangzott, mégpedig az, hogy folytassuk ezt a munkát, és remélem, hogy megadatik nekem az, hogy önökkel újra találkozzak. Csak azért, mert itt ma végeztünk. Ennek a szülésnek vége van, még a munka nem fejeződött be. Ez mindannyiunk számára napirenden marad, fontos feladat lesz a jövőben is sokan egyértelműen kinyilvánították véleményüket, sokan motiváltak, sokan lelkesek, ami a határokon történik, és a határokon belül az egyaránt fontos. Köszönöm mindenkinek a demokratikus szellemben tett hozzászólást, köszönöm a az Európai Parlament Libe Szakbizottságának a szervezést. Köszönjük mindenkinek, hogy eljött.